Okay, dear colleagues, we have a long session this... Kedves kollégák, nagyon hosszú a délutáni napi rendünk is, úgyhogy kezdjük is el a munkát. Rögtön érkezik hozzánk a Dán növekedési és üzleti vállalkozásokért felelős miniszter, Oleszón. De mielőtt a vállalkozás és növekedési ügyekért felelős miniszterrel beszélünk, még hadd mondja mindenkinek, hogy Ma délelőtt ugye megállapodtunk egy kis változtatásban. Mm, Szón miniszter úr után a Marinesco jelentést fogjuk megtárgyalni rögtön, és csak aztán kerítünk sort a Tosanovszki jelentésre. Tehát a 23-as, 24-es napi rendi pontot megcseréljük, és most, hogy megérkezett a miniszter úr, mondhatom, hogy nagy örömmel üdvözöljük Önt itt a körünkben a vállalkozási és növekedési ügyekért felelős miniszterről van szó, ahogy már említettem, és hát az ipar, a vállalkozások egy nagyon fontos területet jelentenek, fontosak a növekedés szempontjából, tehát nagyon kíváncsian várjuk, miniszter úr, az ön beszámolóját a Dán elnökség eddig elért eredményeiről, úgyhogy át is adom önnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a kedves fogadtatást. Nagyon örülök, hogy az ITRE szakbizottságban ismét jelen lehetek. És hát persze nagy a különbség a között, hogy az ember az elnöksége elején jön-e ide, amikor a csodálatos ötleteit éppen felvázolta, vagy pedig az elnökség végén azért, hogy számot vessen az eredményekről. Azt azért elmondhatom, hogy zökkenőmentesen zajlottak a dolgok, kiváló és konstruktív együttműködést folytattunk az ipari szakbizottsággal, és külön kiemelném az elnök urat, tehát ez az elnökség egészére igaz volt. Ez természetesen nagyon fontos is volt a munkánkhoz, és meg is határozta az általunk elért eredményeket. De aztán Ugye tudjuk, hogy Dánia a válság közepén vette át az elnökséget. És Szóval nehéz helyzetbe kerültünk, de ettől függetlenül az volt a szándékunk, hogy konkrét eredményeket érjünk el, és bemutassuk azt is, hogy valóban szükség van az európai együttműködésre. Elmondtam már, hogy amikor először érkeztem az önök szakbizottságába, hogy a növekedés a pénzügyi konszolidáció két olyan dolog, amely elengedhetetlen a válság megoldásához. És az elnökség mindentől telhetőt meg is próbált megtenni. A versenyképességi tanács elnökeként például a távközlési területen, a digitális napirend a KKV-k helyzete terén igyekeztünk, illetve az egységes piaci intézkedés csomag terén igyekeztünk eredményeket elérni. Hadd mondjam el rögtön azt, hogy a digitális napirend ugye az egyik fő prioritásunk volt, és ide tartozik a harmadik roaming rendelet. Szerettük volna a megállapodást lezárni önökkel, és ez sikerült is. Nagyon konstruktív volt a párbeszéd a bizottság, a tanács és az ITRE szakbizottság között ezért azt hiszem Nébler asszonynak köszönettel tartozunk. Ő árnyék előadóként dolgozott a témában, és nagyon konstruktívan járult hozzá a munkánkhoz. Az ő munkájának eredményeképpen tudtuk biztosítani azt, hogy a fogyasztók hozzáférhessenek az adatroaming szolgáltatásokhoz, a szöveges üzenetekhez az Európai Unió területén belül megfizethető, elérhető árakon a plafonértékeket már meghatároztuk, ugye, tehát a maximális roaming költségeket már meghatároztuk. Most az adat roamingra is megszülettek ugyanezek a határértékek, ami innovációnak számít. A határértékeken túl, felső korlátokon túl bevezettünk egyéb dolgokat is, amelyek a versenyt erősítik. Megerősítettük a versenyt, és igyekeztünk a roaming ár képzését lejjebb hozni, úgyhogy az a nemzeti piacokon alkalmazott elképzésnek megfelelő legyen. Ami a KKV-kat illeti, a május 22-i plenáris foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a KKV-k hogyan férnek hozzá a tőkéhez, a szükséges finanszírozáshoz. A Dán elnökség nevében szeretném elmondani, hogy mi teljes mértékben támogatjuk a parlament ilyen irányú tevékenységét, ugyanis a KKV-k nélkül nem valósulhat meg a gazdasági növekedés. Az elnökség a kockázati tőke esetében megteremtendő egységes piacra is koncentrált. Ismeri mindenki a COSME programot, ezt a legutóbbi tanácsülésen vitattuk meg, és nagyon fontos lépést tettünk a növekedéshez szükséges keretekben megállapodtunk. Például azáltal, hogy a finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférést biztosítsuk. Európa meg kell, hogy teremtse a lehető legjobb körülményeket a kis és középvállalkozásainak, hogy azok működésének eredményeképpen növekedés valósuljon meg. Én remélem, bízom abban, hogy a parlament nagyon aktív szereplő lesz ebben a javaslatban is, és mindez majd a KKV-k javára válik. Nagyon fontos az is, hogy a, az új rendeletek, jogszabályok intelligensek legyenek és a növekedést támogassák. Még februárban a Dán elnökség el tudta fogadtatni a tanácsi következtetéseket az intelligens jogszabályokról az Európai Unión belül. A bizottság is egyébként megfogalmazta az útmutatóit annak érdekében, hogy milyen jogszabályok támogatják, a, hogy hogyan lehet olyan jogszabályokat alkotni, amelyek a növekedést segítik. Én úgy érzem, hogy önök közül nagyon sokan ebben a szakbizottságban osztják a Dán elnökség véleményét. A PSI irányelvre is nagy figyelmet fordítottunk, illetve a CEF-re, az Európát összekötő eszközre, és február 3-án volt egy informális versenyképességi tanács Kopenhágában, és ott ugyanígy megbeszéltük a fenti témákat, illetve a digitális piacot, és megalapít, megalapodtunk abban, hogy az interneten lebonyolított értékesítést lehetőség szerint meg kell duplázni, 2016-ig a kínálati oldalt növelni kell, és abban is megállapodtunk, hogy az elektronikus számlázásnak kellene a számlázás alapértelmezésének lennie 2020-ig. Egy másik nagyon fontos kérdés a nyilvános adatokhoz való hozzáférés. Ugye így a vállalkozások nagyon fontos digitális szolgáltatásokat tudnának kidolgozni, hogyha a közférában elérhető adatok nyilvánosak és könnyen hozzáférhetőek lennének. A témában is dolgoztunk, tehát és itt nem csak nagy, hanem kis vállalkozásokról is szó van, tehát minden vállalkozásnak hozzáférést kell biztosítani, amely átlátható, hatékony, diszkriminációmentes, és természetesen ugyanolyan játékszabályokkal működik az EU valamennyi tagállamában. Több munkacsoporti ülés is foglalkozott a tanácsban a témával, és a tagállamok egyébként üdvözölték ezt a javaslatot, annak ellenére, hogy azért vannak még kihívások. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb eredményt érjük el az elnökség alatt, és június 8-án fogadtunk el a tanácsban egy jelentést az eddig elért előrehaladásról. Ami a CEFET illeti, tehát az Európát össze, Európa összekötetési eszközét, ugye ez is része az egységes intézkedéscsomagnak, az egységes piaci intézkedéscsomagnak, Kiemeltük azokat a területeket, ahol hosszú távú beruházásra van szükség ahhoz, hogy a növekedés megvalósulhasson. Ami a távközlési útmutatásokat illeti, még mindig a CEF keretein belül, itt is több kérdés maradt még egyelőre függőben, amelyek kapcsán több eszmecserére van szükség a tanácsban. Egy másik jelentés született ebben a témában egyébként, ami aztán nagyon jó alapja a további munkának. Arról is beszéltünk a munkacsoportban, hogy hogyan lehet a tagállamokat jobban bevonni ebbe, illetve hogy a CEF-en belül hogyan lehet felhasználni a strukturális és kohéziós alapokat. A CEF egyébként egy elég összetett javaslat, ettől ezzel egyszerre nagyon-nagyon fontos, amely jelentősen hozzájárulhat a növekedéshez. A tanácsüléseinek alapján én azt mondhatom, hogy azért van támogatás, támogatás arra, hogy legalább a broadband projektek esetében konszolidációt valósítsunk meg Európában. Az elnökség nevében még egyszer megköszönöm Önöknek az elkötelezettséget, az együttműködést, amiről tanúbizonyságot tettek. Különös köszönetet mondok a roaming ügyben nyújtott támogatásért. mindannyian azt szeretnénk, hogy újra növekedést tapasztalhassunk Európában, ehhez viszont az szükséges, hogy ebből a válságból kilábaljunk. Ezzel tehát mindenkinek köszönöm a figyelmet, és szívesen válaszolok a kérdéseikre, vállalom a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, miniszter úr, mondja az elnök úr. 15-18 percünk van arra, hogy a képviselő kérdéseket tegyenek fel, illetve a választ megkapják. Mondtam az elején, hogy nagyon szorít bennünket az idő, úgyhogy szigorú is leszek. Az első kérdező Carvalho, Carvalho asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm ezt a munkát, amit elvégeztek az elnökség alatt. A roaming ügytől a média ügyön át rengeteg minden témát említhetnék, ezek mind fontosak Európának. Én inkább egy jövőre vonatkozó kérdést tennék fel. Azzal fejezte be az előbb, hogy vissza kell hoznunk a növekedést Európába. Van egy általános probléma Európában, amely bizonyos tagállamokban még akutabb, ez pedig a finanszírozáshoz való hozzáférés, különösképpen a kis és középvállalkozások számára. Portugáliában nagyon nehéz ezeknek a vállalkozásoknak a helyzete. Még akkor is, hogyha van ez a kockázatmegosztó eszköz, ahol ugye a közvetítő intézmények is jelen vannak és működnek, ugye az Európai Beruházási Bank, illetve a KKV-k között, tehát vannak ezek a közvetítők, ők lennének a helyi bankok, de még ebben a helyzetben is a beruházási bank által nyújtott garancia megléte ellenére sem tudjuk a likviditást valahogy bejuttatni a rendszerbe, és nem, kapnak, nem jutnak a KKV-k finanszírozáshoz. Ezért kérném a tanácsát, arra vonatkozóan, hogy az új eszközt a jövőben hogyan kellene megtervezni annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani a finanszírozáshoz való hozzáférés problémáját. Köszönöm. A szocialistáktól úgy látom senki nem kért szót. Akkor következő kolléga. Ja, Kreitzmann úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok az előadó vámügyekben, illetve nemzetközi szellemi tulajdoni kérdésekben. Megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot az elnökséggel, de az az igazság, hogy nem kaptunk választ tőlük, és ezért a következő plenáris ülésen, a júliusi plenáris ülésen fogjuk majd meghallgatni a Dán, elnökséget, hát talán ott be tudnának számolni, de esetleg a miniszter úr be tudna számolni nekünk arról, hogy mi a helyzet ebben az ügyben, és hogy el tudunk -e érni eredményeket. A kis és középvállalkozások számára ugyanis ez nagyon fontos, a szellemi tulajdon védelme, és én előadóként kíváncsian várom, hogy önnek mi a mondani valója. Monsieur Zosa Wagner, s'il vous plaît. Wagner, képviselő. Köszönöm. Csak nagyon gyorsan szeretném megkérdezni a miniszter urat, megköszönöm a nagyon érdekes előadását. Ön utalt az előadásában azoknak az intézkedéseknek a jogalapjára is, amelyekkel a Dán elnökség foglalkozott, és amelyekből előbb-utóbb jogszabály lehet. Szeretném tudni, hogy a net neutrality kérdése, hálózatsemlegesség kérdése foglalkoztatja önöket. Ugyanis engem aggaszt az a, az a ahogy Fandrompoly úr a Twitteren kommunikál a néppel, ami egy magáncég, és nem pedig az EU intézmények hálózatán szól az európai polgárokhoz. Nem tudom, hogy a miniszter úr mit gondol mindenről hat hónap elnökösködés után. Thank you. These are... Köszönöm ennyien akartak kérdezni, és akkor meg is adom a szót a miniszter úrnak. Ja, tak, tak for kommentárerne. Øh. Köszönöm a Köszönöm a kérdéseket. A Dán elnökség számára prioritás az, hogy beindítsuk a KKV-kat. Ez egy olyan kérdés, amiről egész Európában beszélnek, nyilván különböző szinten kell megtalálni a problémákat erre a kérdésre. Az egyik szint az egy olyan szint, ami, amiről itt most nincs értelme beszélni hosszasan, de alapvetően ugye válságot kell leküzdeni. A saját területünkön pedig kockázati tőke finanszírozási modellt fontoltunk meg, és ezzel foglalkoztunk. Ez folytatódni fog az elkövetkezendő hetekben, nagyon konstruktívan álltunk ehhez a kérdéshez, és azt reméljük, hogy június végéig sikerül ebben megállapodni. Ugye az én feladatom az, hogy um, a haladásról beszámoljak, ugyanakkor ezt megnehezíti, hogy folyamatban lévő ügyekről van szó, például ez is. Egy másik kérdés, amivel szintén sokat foglalkoztunk, mert fontosnak tartjuk, különösen a növekedés szempontjából, az az, hogy a szabadalomügyet rendezzük. Ez egy olyan eszköz, amely viszonylag gyorsan hozzájárulhat a növekedéshez. Itt eh, elsősorban eh, a szabadalom eh, megszerzéséről, illetve aztán annak megvédéséről is szó van. Jó lenne, hogyha tényleg elindulhatna ez a közös európai szabadalomvédelmi rendszer. Ezen a területen is folytatódik a munka, és reméljük, hogy június végéig sikerül valami fajta kompromisszumot elérni. Pontosabban a jövő heti tanácsi ülésen. Mindenesetre ez nekünk egy prioritásunk. Az utolsó kérdés a hálózatsemlegességről szólt. Mi egyetértünk a parlamenttel ebben a kérdésben. Szeretnénk mi is biztosítani a felhasználói jogokat, a hozzáférhetőséget, a nyitottságot, és ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság is indít különböző programokat és kezdeményezéseket. A telekom hatóságokat összefogó szervezet hamarosan kiad egy jelentést a hálózat semlegességről, és ez a jelentés szól azokról az akadályokról, amelyekkel az internet használó fogyasztók szembesülnek. Egyébként van egy sor olyan terület, ahol az akadályok száma immár igen kevés, és ettől függetlenül persze azt szeretnénk, hogyha tovább javuljon a helyzet. Köszönöm, miniszter úr. Van még 12 percünk. Marinescu úrra várunk, aki a következő napi rendi pontunknak az előadója, mivel más nem kért kérdést, megragadva az alkalmat a miniszter úrhoz még egy kérdést intéznék magam is az akta és a szellemi tulajdon kérdésével kapcsolatban. Tudom, hogy nem önhöz tartozik konkrétan ez a téma, de hát nagyon fontos, hogy egy olyan megállapodást jussunk, amely a szerzői jogokat is védi. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a parlamentben egy igen nagy többség el fogja utasítani a jelenlegi akta megállapodást. Ez azt jelenti, hogy majd egy új nemzetközi megállapodásra lesz szükség. Én nem arra kérem a miniszter urat, hogy nagyon részletesen számoljon be erről a témáról, csak annyit szeretnék kérni, hogy ismertesse, hogy az elnökségben, illetve miniszteri szinten tárgyaltak-e arról az új folyamatról, amelynek be kell indulnia a parlamenti szavazás után. Voltak-e informális megbeszélések azzal kapcsolatban, hogy mit kívánnak tenni ezen a területen? Eh, Benson kollega is eh, szót kért, neki is megadom a szót. Köszönöm. Én eh, természetesen megértem azt, hogy a szellemi eh, tulajdonjogot is eh, tiszteletben kell tartani és meg kell védeni. Nyilván ez magában foglalja azt is, hogy az aktáért bizonyos frakciókban küzdenek. Én a kozméval foglalkoznék inkább. Ez nem egy olyan téma, amely ehhez az elnökséghez kötődik, de egy olyan téma, amely a miniszter tárgykörébe tartozik. A KKV-k támogató programjának eh, egy komoly része a piaci hozzáférést, illetve a bürokrácia csökkentést, egyszerűsítést eh, célozza meg. Itt 2 eh, milliárdos összegről van szó. Ez nem tűnik olyan hatalmas területnek, különösen összehasonlítjuk más fontos területekkel, kettős fél milliárd euróról van szó a kkv vonatkozásában. Holott a KKV-kat nevezzük az európai gazdaság gerincének. Mi tehát a COSME költségvetése? Erről szeretném kérdezni. Igen, Benson úr. Nos, az okos frakcióknak természetesen semmi sem lehetetlen, és az ALDE egy ilyen tehetséges frakció. A miniszterek az aktatárgyalásokba közvetlenül nem vettek részt, de a polgári jog érvényesítésének kérdése itt is inkább erről van szó. Az akt egyébként nem tartozik az én feladatom körei, feladatköreim közé. Ami a kozmét illeti, egyetértek Benzen úrral, az egyik előfeltétele a növekedés beindításának Európában az lenne, hogy a KKV-k megfelelő finanszírozáshoz jussanak, és export lehetőségekhez is jussanak. Ezért is fontos, hogy bocsássunk forrásokat ennek a célnak az megvalósítása érdekében a KKV-k rendelkezésére. Ez eh, a 2020-ig szóló költségvetési időszak eh, feladata lesz, a költségvetést azonban még nem határozták meg pontosan. Köszönöm, mondja az elnök, nem jelentkezett senki más kérdezni. Köszönjük a miniszter úrnak eh, ezt a beszámolót, én köszönöm, mondja a miniszter és köszönöm az együttműködést az elnökség teljes időszaka alatt. Okay. Things changes. Nos, gyorsan változnak a dolgok, alakulóban vannak. Marinescu úr nincs még itt, nem ért ide. Tehát ahogy korábban említettem, megcseréltünk eddig is két napi rendi pontot, most ismét két másikat cserélünk meg, mivel Tosnovski úr itt van, tehát visszatérünk az eredeti tervünkhöz, amelyet ma délelőtt kaptak készhez. Tehát Tosanovszki úr, tessék. Tosanovszki úr, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Most, hogy visszatérünk az eredeti napi rendtervezethez, szeretném önöknek ismertetni, bemutatni a jelentés tartalmát. Megkapták a jelentést, és néhány észrevételt szeretnék tenni. Alapvetően a transeurópai hálózatok orientációját tartalmazza a jelentés. A 2011-0299-es anyag szerint, és szeretném először is megköszönni a kollégáknak az észrevételeket, valamint a sok segítséget, amelyet kaptam tőlük. Nagyon sokat segítettek a munkájukkal az együttműködés során. A jelentés végleges változata tartalmazza azokat az elképzeléseket, javaslatokat, amelyeket kaptam tőlük. szeretném azt is elmondani, hogy az volt a cél ebben a jelentésben, hogy rögzítsük az összekapcsoló hálózati megoldásoknak az egységes irányait, hogy létrejöhessen az egységes digitális belső piac, és lehetővé tegyük a magánberuházásokat, olyan területeket egységesítve, amelyeket jelen pillanatban kis szélességű hálózatok fednek le, illetve kapcsolnak össze, vagy nem is kapcsolja őket össze semmi. Vannak rossz lefedettséggel bíró területek, és a nagyvárosokban a szélessávú összeköttetés ma már nem jelent problémát, de sokkal bonyolultabbak a dolgok a ritkán lakott vidéki térségekben, ahol kicsi a nép sűrűség, tehát ezzel tisztában is vagyunk országaink vonatkozásában. Tehát a bizottság javaslata egy olyan projektre irányul, amely hozzáadott értéket jelent. Öt prioritást emeltünk ki. Egyrészt széles sávú hálózatokba kell beruházni, a ritkán lakott térségekben, illetve a közepes népsűrűségű térségekben ott, ahol a magánberuházások nem kellően intenzív fejlődést biztosítanak. Külön oda kell figyelni a következő témára. Krusz asszonya, biztos asszonya, beszéltem is erről. Nem szabad, hogy torzoljon a belső piac, nem szabad a versenyfeltételeket eltorzítanunk. A digitális stratégia kettes célkitűzése az adatátvitel sebességére, az internet sávszélességére vonatkozik, és Európa számára ez versenyelőnyt jelent. Valós alapokra támaszkodhat, mert van rá tényleges igény a gyakorlatban. Az internetes szélesávú hozzáférésre megvan tehát az igény. A technológia semlegessége, a nyílt hozzáférés a szélessávú hálózatokhoz egy alapvető jellemzője kell legyen ennek a megoldásnak. Tehát nem szabad eleve előnyben részesítenünk semmilyen technológiát, főleg azért, mert nagyon gyorsan fejlődik a technika. Tehát nem lenne észszerű, hogyha úgy határoznánk meg a feltételeket, hogy ezzel előre meghatároznánk a technológiai irányokat. Az ENIE, CEF program közösségi területen együtt kell, hogy érvényesüljön, és az a célja mind a kettőnek, hogy a hálózatok megkettőzését, valamint a túlzott adminisztrációt elkerüljük. Tehát minél előbb alkalmazni kell a vonatkozó rendeletet. Jól ismerjük a gyakorlati problémákat, az administratív eljárások túl nehézkesek, túlságosan bonyolultak. Az ötödik prioritás pedig, és ez így szerepel a jelentésben, az Európai Bizottság bizonyos javasolt intézkedései nem szabad, hogy a jogbiztonságot veszélyeztessék a piacon. Egyes projektek visszavonása, illetve megszüntetése nem szabad, hogy veszélybe sodorja a fejlesztéseket, tehát minél előbb meg kell találni a kiegyensúlyozott megoldásokat ennek érdekében. A határidőt szeretném végül ismertetni, jú, július 4-e a módosítók határideje. És holnapra szerveztünk egy műhelybeszélgetést, a szakbizottság elnöksége hívta össze. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen az árnyék előadók segítségét és együttműködését. Ez egy összetett jelentés műszaki, illetve pénzügyi szempontból is. Tehát köszönöm szépen a kollégáknak, köszönöm elnök úr. Thank you, Mr. Tosanovsky. Köszönöm szépen, Tosanovsky úr. Most következnek az előadók. Castillo úr elsőként. Megadom a szót. Castillo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hökmárk úr az előadó, és biztos vagyok benne, hogy mindjárt ide is fog érni. Én később terveztem hozzászólni, de ha már megkaptam a szót, akkor néhány dolgot hadd mondjak el. Köszönöm szépen Tosanowski úrnak az elvégzett munkát, illetve az ismertetést. Meglehetősen kiegyensúlyozott ez a javasolt szöveg. legalábbis ami a TEN eh, távközlési hálózatok területét illeti. Néhány eh, észrevétel erejéig eh, szeretnék mégis felvázolni különböző aggályokat. Hök már kor majd kiegészít, mélyrehatóbban elemzi nyilvánvalóan, nyilvánvalóan az esetleges megfontolásokat. Tehát, hogyha megnézzük a digitális menetrend részleteit, akkor ezt minimumnak kellene tekintenünk, és nem az ambícióink beteljesülésének. Tehát valószínű, hogy több igény mutatkozik, és érdemes a fejlesztésekben tovább menni, mint amit elértünk a szélessávú területen. Tehát legyen erre lehetőség legyen lehetőség arra, hogy a hálózatokat tovább bővítsük a már lefedett területeken is. Nem is szólva azokról a területekről, ahol sokkal több szélesávú fejlesztésre van szükség. És a technológia, a technika hatalmas lépésekben fejlődik. A mobiltelefonok technológiája a következő években, négy-öt évben még további rohamos fejlődés előtt áll. Különböző tanulmányokból tudhatjuk, hogy ez így lesz. Tehát a lefedettség, ellátottság, illetve az intenzitás kettős célját kéne egyszerre megvalósítanunk. Aztán a széles sávú területen szinergiára kell törekedni a távközlési hálózatokkal, illetve az intelligens áramhálózatokkal. Tehát az energiaellátás, a villamos áram ellátás és a távközlés össze kéne, hogy kapcsolódjon a háttérben. Ez idővel be is következhet. Nagyfokú szinergia érhető el a két terület között. Hogyha belegondolunk, a válság idején nehéz beruházási forrásokhoz jutni, tehát ezért is létfontosságú, hogy kerüljük a párhuzamos fejlesztéseket, a kettős lefedettséget. Ezért is hangsúlyozandó a távközlés és az áramhálózatoknak a teljes körű összekapcsolása és a lehetőségeik kiaknázása. Végül pedig az 5-ös cikk 6-os bekezdésében, a bizottsági javaslat szövegében Hogyha megnézzük a meglévő hatásköröket, illetve lehetőségeket, akkor a különböző projekteknek a felügyelete tartozik a hatáskörbe, és egyes céloknak a kiszűrése, megválogatása. Jó lenne, hogyha a parlament ezt nyomon követve gondoskodna róla, hogy az Európai Bizottság nyíltan feltárja a döntéseknek a hátterét, és bevon bennünket. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, először is néhány észrevételt szeretnék megosztani, illetve néhány kérdést szeretnék feltenni a jelentés egészével kapcsolatban. És mind az előadóhoz, mind a bizottsághoz intézem a kérdéseket. Tosenovszki úrnak először is köszönöm szépen, hogy bevont bennünket árnyék előadóként ebbe a munkába. Úgy gondolom, hogy rendkívül érdekesen alakult ez a folyamat, és valóban elősegíti ez a témakör a növekedést, ami egy létfontosságú terület, tehát nagy figyelmet érdemel, és a szakemberekkel való kapcsolattartást mélyíti szeretném először is leszögezni, hogy a mennyiségi megfogalmazásokat tekintve ebben az ágazatban én óvatosságra intenék legalábbis, ami a minőségi vonatkozásokat illeti. Tehát nagyon oda kell arra figyelni, hogy a hálózatok összekapcsolása hatékonyan valósuljon meg, és hogy valóban a távközlési megoldások fejlődéséhez vezessen. Aztán a szolgáltatók sikerének egyik feltétele, hogy kellő háttérrel rendelkezzenek, és az infrastruktúrát is jelent. A szolgáltató mindig abból indul ki, hogy a legjobb, hogyha az ő kezében van a hálózat, és akkor boldogul legjobban, hogyha újonnan épít ki egy hálózatot. A szálloptikai lefedettség, az úgynevezett penetráció, illetve elterjedtség növelése segíthet. Ez a fogyasztók előnyére válna. Egyelőre csalódást kelt ennek a terjedése, lassabb, mint arra számítottunk. És a CEF felhasználása intelligens kell, hogy legyen, hogy a, az üvegszálas lefedettség felgyorsulhasson. Tehát nem az a cél, hogy a szolgáltató a legrövidebb idő alatt a legnagyobb hasznot hozza ki a fejlesztésből, hanem hogy a fogyasztók hasznára váljon ez az egész folyamat. Azután az elsők elsősorban történő kiszolgálása az nem a leghelyesebb, hogyha a projektek kiválasztásában is érvényesül ennél mélyre hatóban kellene elemezni, és megfelelőben kiértékelni, hogy mennyire illeszkednek a digitális stratégia nagy prioritásaiba. És a parlament számára ez azt jelenti, hogy meg kell határozni a megfelelő viszonyítási kereteket, és ezekből kiindulni. Előzetes észrevételként szeretnék még emlékeztetni a kohéziós alapokkal való kapcsolatra joggal hangsúlyozza az előadó, hogy el kell kerülni a párhuzamosságokat a finanszírozásban is, például a kohéziós alap vonatkozásában is. A bizottság javaslata elsősorban a kohéziós alapot irányozza elő, és a CF terület csak ezután következik, és az előadó rugalmasabb e tekintetben, és én az ő meglátását osztom. A komitológiát tekintve koordinált megközelítésre van szükség a delegált jogi aktusok eh, kapcsán, és amennyiben csökken a bizottság mozgástere, akkor alternatívákat is fel kell vázolni, és viszonylag rövid határidőn belül. Az előadó úrhoz intéznék egy kérdést. Tisztelt kollégák, a sűrűn lakott területekben, területeken a finanszírozás hátterével kevésbé foglalkozik ez az anyag. Arra összpontosít, hogy a ritkán lakott területeken álljon rendelkezésre fejlesztési forrás. Nekem úgy tűnik, hogy talán hatékonyabban is lehetne tárgyalni ezt a területet, a strukturális alapokat bevonva például. rehabilitációs projekteket is támogatva, illetve a gazdasági fejlesztést előtérbe helyezve. A holnapi műhely beszélgetésen sajnos nem tudok ott lenni, mert egyéb elfoglaltságaim vannak, úgyhogy elnézést kérek, az Európai Bizottsághoz fordulnék. A nemzeti szakértőkből összeállt egy komitológiai munkacsoport, KOKOM néven, kommunikációs munkacsoport néven, és ezek a nemzeti szakértők választhatnak majd számos területen, illetve döntéseket, ajánlásokat tehetnek. A, hogyan érvényesül ez a gyakorlatban? Ez az első kérdés. A második pedig, hogy a projektek kiválasztása milyen kritériumok szerint történik majd. Biztos, hogy lesznek majd viták. Nem teljesen egyértelmű az intézkedések gondolati háttere, ami pedig a CEF alkalmazását illeti, az életképesség és a nyereségesség lesz a két fő megfontolás. Gazdaságilag életképes projektek kellenek, de előfordulhat, hogy a hozama nem elég a magánbefektetők számára, ezekben a kérdésekben pontosítanunk kellene a szempontokat, hogy tudjunk reagálni az érintette kérdéseire. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Trautmann asszony. Krajcman úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy az első vitánkban, itt is hangsúlyozni szeretném, hogy én azt támogatom, hogy az európai finanszírozási lehetőségeket csak értelmesen alkalmazzuk, hogyha hozzáadott értéket tudunk létrehozni. Személyes tapasztalat alapján elmondhatom, mert egy vidéki területről érkezem, és elég sok széles sávú lehetőség van már most is Németországban, illetve más európai országokban. Ezek a térségek egy kicsit lemaradtak a társadalmi, illetve a gazdasági fejlődés fősodrából, és az infokommunikáció szolgáltatások nagyon jót tesznek ebből a szempontból. Különösen a kis és középvállalkozások élnének szívesen a szélesávú fejlesztés adta előnyökkel. A jövőbeni elektronikus részvétel a közbeszerzésben például csak akkor működik, hogyha vidéken is rendelkezésre áll a minőségi szélessávú szolgáltatások csomagja. Egyértelmű különbségtétel valósul meg a város, illetve vidéki területek között. Én szerintem nem kellene ezt jogszabályi szintre emelnünk ebben az esetben. Tehát nem akarjuk a strukturális és kohéziós alapok munkáját párhuzamosan megvalósítani. Tehát a kérdés úgy merül fel, hogy ki, a, ki építse a szélesávú lefedettséget. És a nyitott területek ne kerüljenek kizárásra. A nagyvárosok számára és nyilván ez előny lehet, de vannak kisebb városok, ahol csökken a lakosság, és számukra is előnyös lenne, hogy széles sávú hozzáféréssel rendelkezzenek. Ez fontos számukra. Tehát a városi területeket ne hagyjuk ki egy az egyben a lehetőségekből. A megfelelő, meglévő infrastruktúrát ki kell használni, ez nem kérdés, és nyilván a hozzáférési díjakat megfelelően eh, kell kiszámítani és alkalmazni. Úgyhogy elősegítsük a versenyt. A verseny nagyon helyes, de nem vagyok abban biztos, hogy ezen a szabályozási szinten kell megvalósítani. Tehát Szerintem nem ez a megfelelő hely. És az előadó, ahogyan én látom, kiváló javaslatokat tett a legtöbb területen. Úgy gondolom, hogy a technológia semlegesség is nagyon fontos, és biztos vagyok benne, hogy a piac utat mutat majd a megoldás felé. De A verseny torzulás elkerülése nagyon fontos nem szeretnénk csökkenteni az EU által finanszírozott infrastruktúra projekteknek az értékét. Azután az induló finanszírozási lehetőségekről is ennek a fényében kell gondolkodni. Meglévő pénzügyi eszközökkel kellene élni, és ez nem zárja ki, hogy elérjük a kitűzött céljainkat a CF nagy szerepet kéne, hogy játszon itt, és szeretném megköszönni a jelentés tervezetet az előadónak, úgyhogy nagy örömmel várom az együttműködést vele és az árnyék előadókkal. Anders Dottir képviselő, köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, köszönöm az előadónak is az elvégzett munkát, és különösen örülök annak, hogy egy szakbizottsági műhelybeszélgetésre kerítünk sort holnap, mert ebben a fontos kérdésben így folytatódhat a munka. Természetesen egyetértek azzal, hogy a különböző infrastruktúra projektek továbbfejlesztése nagyon pozitív, jó irányba mutat, és különösen jó, hogy az árnyék előadókat korai szakaszban bevonták és nyilvánvalóan a közpénzekkel igen körültekintően kell gazdálkodnunk. Nem vagyok olyan mértékben meggyőződve a technológiai semlegességről, mint a kollégák. Tapasztalatból tudjuk, hogy egyes technológiák, például a vezeték nélküli technológia jellegénél fogva olyan, hogy egyes cégek a saját megoldásaikkal tudnak igazán érvényesülni, különösen a ritkán lakott területeken. És ezeken a területeken a vezeték nélküli hálózatok kiépítése hatékonyabb lehet. Tehát én nem biztos, hogy közpénzeket szánnék a száloptikai hálózatok lefektetésére, mert kétségtelen, hogy a legfejlettebb technológiát képviselik ma, viszont igen, sokba kerül egy optikai hálózat illetve az árokásás, amibe befektetik az üvegszálakat. Helyre kell állítani az utakat, illetve csomó egyéb járulékos munka és költség merül fel. Tehát a költséget tudunk csökkenteni, hogyha alternatív fejlesztést választunk. Ezt érdemes végig gondolni. Aztán a városi környezetet sem kellene kizárni, mert az adatátviteli sebesség a városokban igen könnyen növelhető szálloptikai megoldásokkal a digitális ütemtervnek megfelelően. Az úgynevezett utolsó mérföld, illetve kilométer lefedése üvegszállal eh, jelent általában gondot, tehát ez is a figyelmünk középpontjába állítható. Aztán az előadóhoz néhány kérdést szeretnék intézni olvasva a szöveget. A hálózatokhoz való nyílt hozzáférés szerepel a szövegben, és általában akkor szoktunk erről beszélni, amikor például a kutatási eszköz kerül elő a Horizont 2020 keretében. Például többször szerepelt a hálózatokkal kapcsolatban peering, illetve roaming, barangolás, vagy a különböző szolgáltatók közötti átállás merülhet fel. Nem tudom, hogy az előadó miért választotta pont ezt a szakkifejezést. Egy kicsit nekem naívnak tűnik. Talán az. Köszönöm szépen. Hök Márk úr. Köszönöm szépen Szinte az egész svéd összeesküvésnek hat, de majdnem mindennel egyetértek, amitől Amelia Anders Dotter itt beszélt. Szeretnénk megköszönni a raportőrnek a munkáját, mert azt gondolom, hogy nagyban megsegítette a miénket, és minden fontos dolgot lefedett. Elnézést kérek a késésemért, én arról értesültem, vagy úgy értesültem, hogy hogy kicsit átszervezték a napi rendet, de aztán úgy tűnik, hogy mégsem. Egyetértek azokkal a dolgokkal, amik, amikről Tozanovski úr beszél, a közpénzek nem szabad, hogy kiszorítsák a magánbefektetéseket, és meg kell vizsgálnunk a különböző vezeték nélküli lehetőségeket. Mert egyébként pedig a, magán, a közpénzeket csak oda szabad csak arra szabad költeni, ami, ahova a magántőke nem megy. Nagyon gyakran ugyanis a magántőke hátráltatja, bocsánat, a közbefektetések, az állami befektetések hátráltatják a magánbefektetéseket. Vannak ugyanis olyan országok, ahol a vidéki területeken is a magánszféra jól lefedi az igényeket. Ez piaci szerkezettől is függ, nem csak a település szerkezettől. Egy jövőbe vezető infrastruktúrára van szükség, illetve a technológiai semlegességre. Nem gondolhatjuk azt, hogy mi fogjuk majd kiválasztani a technológiai nyerteseket. Ezzel is egyetértek. Aztán ehhez képest én is hozzátennék még néhány dolgot. Ha megnézzük az internet és a szélessáv fejlődését 95-96 óta, akkor azt látjuk, hogy ez ez a fejlődés eh, mindenkit meglepett, a polgárokat, a kormányokat, sőt magukat a cégeket is. Szinte benne foglaltatik eh, ennek a technológiának a természetébe az, hogy meglepetéseket okoz. Éppen ezért nem gondolom, hogy mi csak a kereslettel eh, foglalkozhatunk, amikor a nagyon gyors eh, széles sávról beszélünk, mert szinte, szinte magától már most eh, fogadást lehet kötni arra, hogy, hogy még sokkal gyorsabb lesz a, a széles sáv, és a kereslet is nagyon gyorsan fog növekedni. Egyébként én úgy gondolom, hogy a jövő azoké, akik kapacitásban és sebességben előjárnak. Az Ericsson Ericssonnak annak idején volt egy, az Ericssonnak van egy előrejelzése 2017-ig a e, mobil technológia elterjedéséről e, tízszeres növekedést e, jósolnak a mobil kapcsolatok, az okos telefonok 2017-re 5 milliárd embert érnek el, és ez nem tér el ez az előrejelzés egy sor másik előrejelzéstől. De ez még csak egy része mindannak, ami körülöttünk történik. Minden fejlesztésnek szüksége van stabil, kiszámítható, széles sávra. Ezért is kell támogatnunk, a, akár a vezeték nélküli, akár a vezetékes széles sáv elterjedését a helyi körülmények fényében. De ez egy horizontális feladat, emellett van egy vertikális feladat is. Szerintem támogatnunk kell a nagyon gyors széles sáv kiépítését is, ami annyira gyors, hogy jelenleg kereskedelmileg nem is gondolnak rá, és nem is éri meg, de 5 vagy 10 év múlva mindenki akarja majd. E, ami a digitális agendát illeti, ott vannak a célkitűzések, a háztartások 50%-a 100 megabajton legyen elérhető, e, és legalább 30 megabajton legyen elérhető a háztartások 100%-a, de az idő ezeken már túl haladott, már most is. Lehet, hogy most még éppen elfogadható célkitűzések, de olyan gyorsan fejlődik a technológia, hogy ez egy 2015-ös célkitűzés lehet, mondjuk. Mert amennyiben ilyen kevés ambícióval válogatjuk meg a célkitűzéseinket, akkor csak harmadik, negyedik helyre fogunk befutni. Én pedig nem akarom, hogy Európa átlagos teljesítmény nyújtson. Gondoljanak arra, hogy nem csak hogy nem igaz, megabajtokban gondolkozzunk, hanem gigákban. ugyanis ahol már gigában gondolkoznak. Védországban van egy olyan kis falu, ahol nagyon széles sávot akarnak képíteni. gigabájtokban gondolkoznak, miért nem 5 vagy 3 gigabájtot építünk ki? Ez most egy izgalmas dolog, de ha 10 évvel ezelőtt beszéltünk volna erre, akkor az is irreális lett volna. E, be is fejezem, mert az elnök jelezte, hogy túl sokat beszélek. Köszönöm, Hökmárk úr. Niebler asszony következik. Vielen Dank. Gunnar was a good speech, so you, you, you have been done good in continuing, really. Und ich kann das voll und ganz unterstützen. Ich finde auch, dass wir... Nos, teljességgel tudom támogatni azt, ami eddig eh, elhangzott. Eh, eh, persze, beszélhetünk arról, hogy ne 30 és 100 megabyte legyen, hanem 1 gigabyte, amiben, ami, amit célkitűzésként megfogalmazunk. Hadd csatlakozzak ahhoz, amit Hökmárk úr mondott, először is megköszönve a jelentéstevőnek a munkáját, és mindazt, amit leírt ebben a jelentésben, a nagy részével teljesen egyetértek. Én azért akarok beszélni most az ön jelentéséről, mert egy delegáció ülésére át kell mennem, és később már nem leszek itt. Van kérdésem, van javaslatom, és van olyan felvetésem, ami szerintem további vitára érdemes. Tosinovszki úr, vagy a bizottság rendelkezik-e elképzelésekkel arról, hogy mely tagállamok használtak strukturális alapot arra, hogy a hálózataikat kibővítsék. Ezt jó lenne tudni, hogy milyen strukturális alapot használtak fel az ilyen decentralizált feladatokra, például arra, hogy a nagysebességű internethez való hozzáférést biztosítsák. Nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogy minél hamarabb kiépülhessen a széles sávú hálózat mindenhol, és a nemzeti költségvetések lehetőségei ezt nem engedik meg. 29-es módosító a nagyvárosokról szól, azokról a városokról, ahol már most is jó a hozzáférés a széles sávhoz, és ott felmerül a kérdés, hogy a támogatásra lenne szükség. Ezt a részét azonban törölték a módosítónak, és bennem felmerül a kérdés, hogy miért. Mert ez, nekem ez jó ötletnek tűnt, és nem tudom pontosan, hogy miért akarja törölni ezt a részét a módosítónak. Amikor én Bajorországban járok, akkor hallok azokról a támogatási szabályokról, amelyek állítólag nem okoznak gondot, de a vidéki közösségeket mégsem érik el a pénzek, mert a közbeszerzési szabályok problémát okoznak mondjuk az ilyen hálózatok kiépítésénél, mert a tenderkiírásnak technológiailag semlegesnek kell lennie, úgymond. Aztán Ők pedig azt mondják, hogy egy közbeszerzésben logikusan szerepelhetnének olyan dolgok, amelyek nem technológiailag semlegesek, és a szabályok ezt tiltják. Tehát érdemes lenne figyelembe venni a való világ követelményeit, amikor ezt a technológiai semlegesség kérdést vitatjuk meg. Köszönöm, Nible asszony, és azt is, hogy ilyen fegyelmezetten osztotta be az idejét, ez mindenki más számára példa. Először is a bizottság számára lehet példa, mert nekik adom meg a szót. Megpróbálom betartani. Én is köszönöm Toszanovszki úrnak a jelentését, és szeretnék reagálni néhány dologra, ami itt elhangzott. Mondani se kell, hogy a bizottságnak nem az a célja, hogy duplikálja azt, amit a magánszektor is képes elvégezni. Nem akarjuk kiszorítani a magánszektort, és ragaszkodunk ahhoz is, hogy a végrehajtási dokumentumok ezt világossá tegyék. Két eszközön gondolkozunk. A közösségi támogatási rendszer magától értetődően egy versenyszabályon alapuló áttekintést, áttekintést tárgya kell, hogy legyen. Nem állami támogatásról van szó, de úgy kell tekintenünk, mint hogyha egy állami támogatásnak megfelelő eszköz lenne, ami a pénzügyi eszközöket illeti és azok felhasználását az alapító okiratokban kifejezetten szerepelni fog, hogy a magán vállalkozásokat nem szoríthatják ki. Hogy ez az üzenet még világosabb legyen, a pénzügyi rendelet, amely a pénzügyi eszközöket szabályozza, azt is világossá teszi, hogy egy pénzügyi eszköz létrehozása előtt külön ki kell térni erre a kérdésre. Ami a technológiai semlegességet illeti, ott eltérő véleményeket hallottunk. A biztosom úgy véli, hogy nem a bizottság dolga, eldönteni azt, hogy milyen technológiát alkalmaznak. Ugyanakkor itt ebben a teremben is igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy nem lehet a technológiai semlegességet a végrehajtásig elvinni, mert legyen független attól, hogy most egy magán szolgáltatáról vagy egy állami szereplőről van szó, a befektetés előtt egy technológiai döntés kell, hogy szülessen. Mi pedig tiszteletben akarjuk tartani ezeknek a szereplőknek a jogát arra, hogy ezt a döntést meghozzák. Tehát amit a közösségi támogatás szintjén, mint technológiai semlegességet előírunk, az nem fog idáig kiterjedni. Egész egyszerűen ugye itt arról van szó, hogy vagy a választott képviselő kell, hogy megjelenjen, majd a választói előtt a döntése következményeit viselve, vagy pedig a magánbefektető a részvényesei előtt. Nyilván ők fogják eldönteni majd, hogy eh, milyen eh, jellegű legyen a befektetés. Ami a szinergiákat illeti, a másik két eh, ágazattal való szinergiákról van szó, illetve a kohéziós alappal való szinergiáról. Mi úgy gondoljuk, hogy itt nem szabad, hogy ezek egymást alássák, inkább ki kell, hogy egészítsék. Van egy szinergia a közlekedési ágazattal, illetve az energiaágazattal is, és látjuk azt is, hogy vannak már ott is projektek, amelyek jól igazolják ezt a szinergiát. Látjuk azt, hogy sor került kábelek lefektetésére strádák mellett, vagy a broadbanddel egy időben jelentek meg elektronikus hálózatok is. Tehát az ilyenfajta szinergiákat mi magunk is bátorítjuk, és további pénzeket helyezünk kilátásba azoknak a projekteknek, amelyek két ágazatot is lefednek van már most is a jelenlegi keretben 3,4 milliárd euró, amit eh, a broadbandre lehet költeni, egyes tagállamokat céloz meg ez a lehetőség, eh, hogy ők eh, behozzák a hátrányukat. Eh, nyilvánvalóan itt egy technológiai ugrásról is szó van. Azt reméljük, hogy ez a fejlődés a jelenlegi keretek között is folytatódni fog, de úgy véljük, hogy ez önmagában nem elégséges, ami a Connecting Europe Facility-t illeti ott e, ezek, ez szintén kiegészítheti, jól kiegészítheti a kohéziós alapok lehetőségeit. Ami az állami támogatásokra vonatkozó útmutatásokat illeti, ezeket éppen felülvizsgálat alá vontuk figyelembe kell venni azt, hogy a világ változik, ezért változtatni kell a szabályokon is. Részletesebben azonban erről nem tudok beszélni, mert ez egy folyamatban lévő dolog. Right. Um, there was a very concrete questions related to the potential selection criteria. Kérem, hogy igyekezzen asszonyom befejezni, amit mondani akar. Igen, elnök úr are obviously different for grants and for financial instruments. Um, a szabályok eh, természetesen eltérőek a támogatásokra és a pénzügyi eszközökre vonatkozóan. Eh, a pénzügyi eszközök célja az, hogy vonzást gyakoroljanak eh, a magánbefektetésekre. Itt találkozik a kormányzati és a magánszektor itt kell figyelembe venni az igazi, valós befektetési igényeket, tehát hogyha a tipikus profitot termelő területeken kívül is szeretnénk meghonosítani a magánbefektetéseket, akkor lehetővé kell tennünk a profit elemet. Ez azt is jelenti, hogy meg kell őrizni a rugalmasságot a pénzügyi Eh, eszközök vonatkozásában, mégpedig magas szintű rugalmasságot. Ami pedig a támogatásokat illeti, ott eh, nyilván azt nézzük, hogy eh, mennyiben jelenik meg az európai hozzáadott érték, válaszoljanak a jövő kihívására ezek a befektetések, támogatások, és figyelembe kell venni az állami támogatási kereteket is. Ezeket fogja kiegészíteni egy sor más intézkedés is, amelyekről a bizottság jelenleg is tárgyal. Sajnálom, el, sajnálom asszonyom, 5 perc maradt csak a raportőrnek, ön már 8 perce beszélt, megkértem, hogy legyen gyors, úgyhogy most sajnos el kell vennem a szót, és Tosenovski úrnak adom meg a szót. Děkuji, pane předsedo, já se budu pokusím. Köszönöm szépen, elnök úr, és hát előre is elnézést kérek a tolmácsoktól, hogyha mondjuk azt kockáztatom, hogy túlságosan gyorsan beszélek, de hát szeretném én is elmondani, amit akartam. És mindjárt rögtön a kellős közepébe fogok belevágni, és már kolléga megjegyzéseire reagálok. Azt mondja a kolléga, hogy mindannyian meglepődtünk. Hát, akkor én remélem, hogy ismét meg fogunk lepődni, és remélem, hogy sokkal gyorsabban haladunk előre, mint amit a feltételek lehetővé tesznek. Én megpróbáltam a jelenlegi helyzetet figyelembe véve a lehető legkevésbé bezárni mindent, hogy fogalmazzak így, és mondjuk megpróbáltam elkerülni azt, hogy előre meghatározzuk és szigorúan rögzítsük, hogy milyen technológiákat preferálunk. Mert hát hogyan, tudj, hogyan tudhatjuk azt, hogy például mondjuk nem változik majd a sebesség, a sávszélesség és így tovább. Tehát lehet, hogy más paraméterek fognak tovább fejlődni, fejlődni amelyek aztán befolyásolják majd a kapacitást. Tehát nyilván láttuk, eh, láttuk egyfajta fejlődést a széles sávnál, de mondom, egyetértek Hökmák kollégával. Én is nagyon érdekesnek találom a vele folytatott eszmecserét, ez mindig így van egyébként. De hát egy kérdés marad, hogyha a minden kérdés nyitva hagyunk, és mondjuk a gigabajtokról beszélünk, ahogy azt ő javasolta, akkor mi történik? És mondjuk inkább a, a vertikalitásnak a felfele, felső része felé mozdulunk el. Hát lehet, hogy akkor nagyon drága megoldások felé mozdulunk el, és ez aztán korlátozza pont azt a teret, amit mi támogatni szeretnénk. Tehát, hogy szeretnénk megszüntetni a fehér foltokat, hogy teljes legyen a e, lefedettség. Egyetértek azzal, hogy persze hagyjuk e, nyitva a lehetőségeket, ha valaki egy adott ágazatban szeretne továbbfejlődni, akkor persze, hát támogatunk mindenkit pénzügyileg, adminisztratíve és így tovább. Ezzel abszolút egyetértek. Aztán de Castillo kolléga kérdése, hát persze az intelligens hálózatok hogy lehet nagyon fontosak, és itt az együttműködés is elengedhetetlen. A szinergiákat nyilván ki kell használni, ezzel egyetértek azért is, mert az intelligens hálózatok működéséhez majd normákra lesz szükség, hogy a kívánt eredményeket el tudjuk érni. És egyetértek abban is, hogy a bizottság hatásköreit nagyon átlátható módon kell megfogadni, te, megfogalmazni, és az információ ezzel kapcsolatban alapvető fontosságú. Itt egy új eszközről van szó, amelyet megvalósítunk, hát ezért tájékoztatást is kell, hogy kapjunk, minket informálnia kell a bizottságnak arról, hogy ez az eszköz akkor hogyan is működik, és milyen eredmények, eredményeket hoz. Trautmann, Trautmann asszony. Mi a mi volt itt a probléma? Ugye hogyan tudjuk korlátozni ezeket a zónákat, ahol nagyon nagy a népsűrűség? Hát én sem próbálnám meg, az az igazság. Erről egyébként beszéltünk a versenyképességi biztossal is, nagy probléma van itt. Mi is ez? Meg kell próbálni elkerülni azt, hogy a nagy súlyú, meghatározó szereplők az erőforrásaikat úgy használják fel, hogy aztán a versenytársaiknak azzal kárt okoznak. Tehát e, talán egy kicsit jobban kellene kidolgozni ezt a gondolatot. Én egyetértek önnel abban, amit elmondott, és támogatom azt is, ugye, hogy a vidéki e, térségek is kapjanak támogatást. Aztán a programok támogatása, ugye a bizottság nem tudta befejezni az ezzel kapcsolatos mondandóját, én itt csak annyit mondanék, hogy megvannak a regionális hatóságok, és hát az egész CET-re érvényes szabályokra, vagy CEF-re vonatkozó szabályok kellenek. Tehát nem csak a széles sávra, hanem az Európa összekötetését szolgáló eszköz egészére ugyanolyan szabályok kellene, hogy vonatkozzanak, hogy egységes legyen ez. Aztán az optikai kábelekről is beszélt a bizottság képviselője, és azt mondta, hogy például, hogyha van egy közbeszerzés, és ott meghatározzák, hogy erről van szó, és ezt a, az irányt követjük, megvan erre a lehetőség. Igen, megvan erre a lehetőség. Nem szerettük volna egyébként azt, hogy előre korlátozzuk a lehetőségeket, és mondjuk a felhasznált technológiákat előre meghatározzuk, rögzítjük. Aztán a hálózathoz való hozzáférés. Lehet, hogy itt csak tolmácsolási gond volt, de azt akartam mondani, hogy állami forrásokkal is támogatjuk, illetve közfinanszírozás is fogja támogatni a hálózathoz való hozzáférést. Lehet, hogy egy picit precízebben meg lehetne fogalmazni egyébként a szövegnek ezt a részét, hogy mit is értünk az alatt, hogy a hálózathoz való hozzáférés. A szélesebb esetében talán egy picit bonyolultabb ez az ügy. Aztán Hökmárk kolléga még mindig, egyetértek vele, már amikor ugye azt mondja, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassuk a legnagyobb elérhető sebességet, vagy egyáltalán azt a legnagyobb sebességet, amit most még itt el tudunk képzelni. Hát én eredetileg informatikusként végeztem, és tudom, hogy a, a fejlődés az biztos, hogy nagyobb lesz, mint amire mi most itt számítunk, vagy mint amit most el tudunk képzelni. Az egész rendszer működéséhez hatalmas kapacitásra van szükség az informatikai rendszerek esetében. Aztán a cloud computing, ugye ezeknek a felhőknek a kapacitása fogja meghatározni az elkövetkezendő évek versenyképességét mert hogyha nem fejlődnek ezek a technológiák, akkor leszünk bajban, de szerintem biztos, hogy sok meglepetés vár még ránk. Nibler asszony én ismerek néhány országot az EU-ból, illetve hogy mi a, mi a helyzet, ismerem a lengyel, a szlovák eh, helyzetet, tehát tudom, hogy mit tettek. Egy-két példát tudok Németországból is, nyilván a saját hazámból. És hát különböző eh, típusú eh, alapok vannak, különböző típusú informatikai megoldások, különböző a kapcsolat az egyetemi, az akadémiai szinttel, És hát a kutatásban is ugye felhasználják az egyetemek által elért eredményeket, összekötik a, az egyes rendszereket. Nem tudom, hogy mik lesznek a következő lépések. Lehet, hogy mondjuk központok alakulnak ki, amelyek hatalmas lépéseket tesznek majd előre. Hát nem tudom, hogy a felhasználóknak nem kellene ezeket az alkalmazásokat használni, amelyeket már létrehoztak elnök úr. Nem tudom, hogy ebben az öt percben sikerült-e mindent elmondanom. Ha valakinek nem válaszoltam, sajnálom, azt mindenképpen elmondhatom, hogy holnap megint lesz lehetőségünk arra, hogy az árnyék előadókkal erről legalább beszéljünk. Köszönöm szépen. Tosznovszki úr holnap egy munkacsoporti ülést, vagy egy workshopot fog elnökölni délután kettőkor, és itt lehet majd ennek a témának a részleteit megvitatni. Mindenkinek köszönöm szépen, tehát a hozzászólásokat, a munkát. A módosítók benyújtásának határideje július 4-e déli 12 óra. Ezzel akkor ezt a napirendi pontot lezártnak tekinthetjük, és az Európai Műholdas Navigációs Rendszerekre térünk rá a 24-es pont, és Marinescu úrnak fogom átadni a szót rögtön. Köszönöm szépen, elnök úr! Itt a arról van szó, hogy hogyan működnek a Galileo, illetve az EGNOS programok, a költségvetés milyen, és hogyan lehet ezeket még jobban kihasználni. Kezdjük először az irányítással. Nagyon fontos, hogy megvalósuljon a tehermegosztás a résztvevők között az ESA, a bizottság, illetve a GAS ügynökség között. Én a javaslatomban megpróbáltam ezt elérni. A GNSS ügynökségnek kell lenni a főtestületnek, amely koordinálja ezt az egészet. A bizottságnak is megvan ugye a maga feladata, a bizottság kezében vannak a szálak, és a bizottság végzi a nyomon követést. Ami az ESA-t illeti, tehát az Európai űrügynökséget, ennek az ügynökségnek a feladata az lesz, hogy tisztázzon bizonyos kérdéseket, a műholdak kilövésével kapcsolatban legyen felelős, és így tovább. Az információcsere nagyon fontos, tehát a két ügynökség közötti információ áramlásnak zöggenőmentesnek kell lenni, különben nem fog működni a rendszer. Legalábbis, ha további előrelépést szeretnénk elérni, és új műholdakat szeretnénk kiépíteni ami az egyes alkalmazásokat illeti. Szerintem a rendszer legfontosabb jellemzője az, hogy az emberek ezt használják. Hogyha van egy csodatos rendszerünk, amit senki nem használ, hát az nagyszerű, de senki nem fogja akkor ennek az értékét, az értelmét látni, tehát tényleg ki kell használni, hogyha van egy ilyen rendszer. A GAS, tehát a GNSS ügynökség, a Globális Navigációs Műhold Rendszerért Felelős Európai Ügynökség szerintem jogszabály alkotó jellegű tevékenységet is kellene, hogy végezzen. Ezt azért mondom, hogy lehessen alkalmazásokat létrehozni, lehessen kutatásokat végezni, és így tovább. A GSA-nak a termékek hitelesítésével kapcsolatban is vannak feladatai, vagy kellene, hogy legyenek feladatai azért, hogy az emberek bizalmát el lehessen nyerni, tehát hogy a fogyasztók tudják, hogy igen, az ügynökség által hitelesített alkalmazások valóban használhatók, és hogy ez mind bepasszol a Horizont 2020 keretei közé. Ami a költségvetést illeti, egyetlen egy csomagnak kellene lenni a az egészre vonatkozóan. A bizottság egyébként csak egy számadatot fogalmazott meg, de hát ezt azért le kellene bontani, mert ez növeli a hatékonyságot, illetve a felügyelet hatékonyságát is növeli, hogy jobban tudjuk követni, hogy mit mire költünk. Én négy egyes lebontást javasolok, egy az űr ügyekre, egy a földi munkára, egy a menedzsment kérdésekre vonatkozik, és egy pedig az EGNOS-ra vonatkozik, az EGNOS programra. Szerintem a parlament is sokkal szorosabban figyelemmel tudná kísérni, hogy hogyan is költik el a pénzeket, hogyha meg lenne ez a négyes, ez a négy alkategória. És hogyha tudnánk, ugye, hogy akkor a négy külön fejezetet kell figyelemmel kísérni. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló pénzeket fel lehet majd használni a programok kidolgozásakor, és így tudjuk elérni majd a célokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Tikáó asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Marinescu úrnak én is szeretnék köszönetet mondani az iménti jelentés ismertetésért. Van néhány kérdésem, illetve néhány észrevételt is szeretnék tenni. Úgy gondolom, hogy alapvető jelentőséggel bír mindkét rendszer szempontjából az operatív szakasz. És ezért is fontos, hogy mindenről ne csak a 2018-20-as időszak vonatkozásában beszélünk, hanem a 2020 utáni időre nézve is. Tény, hogy a rendszereknek a fejlesztésére nem áll rendelkezésre kellő számú szakember, tehát ezért is kell bevonni egyéb európai szereplőket. Valamiféle módus operandit kell kidolgozni, hogy egyéb szervezetek, szakértők részt vehessenek ebben, és hogy hosszú távon biztosítható legyen a rendszerek rendelkezésre állása. 2014-től 2020-ig úgy szól a szabályozás, hogy a rendszerek működése és üzemben maradása a cél az EGNOS, illetve a Galileo esetében. Az operatív szakaszra tekintve viszont több éves delegált megállapodások szerepelnek a szabályokban. Különböző európai ügynökséghez delegálja a hatásköröket az Európai Bizottság. És ezek között nagyon fontosak is találhatók, nem csak költségvetési értelemben, hanem olyan tekintetben, hogy hogyan ítélik oda a szerződéseket, milyen kötbéreket vagy szankciókat alkalmaznak a szerződések egyes pontjainak a megsértéséért. Tehát nem csak az illetékes szakbizottságokat érinti ez, hanem az Európai Parlamentet is be kell vonni. A hetes cikk hármas bekezdése keretében. Szeretnénk, hogyha éves beszámolót kapna a parlament. A finanszírozás, illetve a Galileo és az EGNOS működése kapcsán. És a 13-as, 14-es cikk, ez egy következő észrevételem, a program biztonságát taglalja, illetve hogy a résztvevők a berendezések mely részeért felelnek. A 14-es cikkben van egy olyan kitétel, hogy a rendszer összetevői biztonságosak. Mit is mondhatnánk ezzel kapcsolatban? Ez nagyon általános megfogalmazás. És aztán a tagállami biztonsági intézkedésekről szól a szöveg a továbbiakban különböző üzemeltetési területeken, és hogy a bizottságnak mi a feladata a biztonság garantálása terén bizonyos ellenőrzéseket, rendszerátvilágításokat kell elvégezni, ahogy az Európai EGNOSZ ügynökség teszi például. Tehát széles értelemben fogalmaz a biztonságot tekintve, és én úgy gondolom, hogy egy kicsit túl messzire megy a szöveg. És aztán a különböző szervezetekre delegált megállapodások ügyében megemlítem ismét, hogy a, az Európai Parlamentet is be kell vonni. Továbbá a 23-as cikk egyes bekezdése ügyében egy kérdést szeretnék feltenni. A többletköltségek vonatkozásában be kell vonni a szakembereket. Ez azt jelenti, hogy a szerződésben rögzítetteket alkalmazni kell a gyakorlatban is, de egy felső korláttal. De a pluszköltség nem lehet túlzott mértékű. Nem futhat túl a tűrés határon. Ezt a múltbeli tapasztalatok indokolják, mert jelentős volt a költség túllépés. Még egy további megfontolást szeretnék említeni. Létfontosságonak gondolom, hogy a K plusz F területben, illetve a GNSS technológiába beruházzunk, befektessünk az EGNOS, illetve a Galileo fejlesztése érdekében. A digit digitális tahográf téma az egyik fontos dolog, és ennek én vagyok az előadója, és a GNSS és a tahográfok együttműködését biztosítani kell, de ezt ingyen kell elérhetővé tenni a felhasználók számára, mert az európai közlekedési szállítási szektor számára ez nagyon fontos. Végül pedig van egy olyan igény, garantálnunk kell, hogy a Galileo, illetve az EGNOS Európa egészét lefedje. Hogyha ez nem következik be, akkor az gondot jelent. Európa délkeleti, illetve északkeleti részein lefedettségi problémák merülnek fel. Európa egészének szüksége van a szolgáltatásra. Köszönöm. Kreutzmann úr. Köszönöm, elnök úr. Fiona Hall kolléga nevében néhány észrevételt szeretnék tenni. Fiona üdvözlendőnek tartja a jelentést, nagyon jónak gondolja a Galileo és az EGNOS teljes körű működő képessége mielőbb be kell, hogy következzék, és ezért is nagyon fontos, hogy 2000 13-tól rögzíteni kell a finanszírozási feltételeket, illetve a felhasználási feltételeket, hogy Európában előálláshelyek jöhessenek létre, és növekedés következzen be. Az európai bizottságon kívül a GNSS ügynökség és az Európai űrügyi ügynökség hatékonyabb programvezetést kell, hogy biztosítson, illetve kezelni kell tudják a költségeket. A rendelet rögzíti azokat a kereteket, amelyeknek a részleteit későbbi megállapodásokban kell majd meghatározni. És pontos szabályokra van szükség a tekintetben is, hogy még a feladatok és felelősségkörök. Az előadó jó irányba halad előre, és a három érintett résztvevő szervezet kell, hogy egyeztesse a részleteket. A felülvizsgált kormányközi megállapodás részleteit mielőbb ki kell dolgozni, és életbe kell őket léptetni gyakorlatban. Fiona szerint a jövőbeni delegált jogi aktusok mielőbb elfogadandók, hogy minden érdekeltet be tudjanak vonni, és 2015 januárjára már mindkét program működőképes állapotba kell, hogy kerüljön. Legjobb az iparák szereplőire bízni ezt a feladatot. Fiona úgy gondolja, hogy a GNS-es ügynökség a legmegfelelőbb grémium erre a Galileo és az EGNOS 2020-ig szóló költségvetését az MFF tárgyalások szélesebb keretei között kell tisztázni. És ebben a rendeletben ezért nem határozható meg a költségvetés. Viszont a jelenlegi szöveg a bizottság, illetve a gns és ügynökség költségkeretekhez tartását tudja megfogalmazni, és hogy a legjobb gyakorlatokat alkalmazzák a projekt irányítása vezetése során. 2,9 milliárd euró a jelenlegi költségkeret, és az előadó javasolja, hogy ezt osszuk fel több szakterület között. Lehet, hogy ez túl merev elkülönítés ebben a szakaszban, különösen, hogy a társadalmi és a gazdasági hatások maximalizálására törekedünk. Ezért világossá kell tenni, hogy az egyes fázisokra, illetve tevékenységekre szánt költségkeretek áttekinthetőek legyenek, előre megszülessenek a döntések, és hogy ezek kommunikációja is átlátható legyen a parlament, illetve a tanács felé. A közbeszerzés során a KKV-kat és az újonnan piacra lépőket is lehetőséghez, lehetőséghez kell juttatni nem szabad engedni a rendszerek minőségéből, biztonságából. Több szállítótól kell beszerezni a berendezéseket, és így lehet kézben tartani a költségeket. Fiona üdvözli az erre vonatkozó módosító indítványt, és finomítani kell még a költségvetés felosztását és a részleteket. Fiona egyetért az előadóval abban, hogy a bizottság hatékonyabb beszámolási kötelezettséget kell, hogy alkosson. Az elnök arra kéri, hogy egy kicsit lassabban olvassa a hozzászólást. Egy kicsit lemaradtam. Ezt most már egy kicsit későn mond, mondja ezt az észrevételt, mert már szinte a végére értem. De nem gondoltam arra, hogy ezt tolmácsolni is kell. És a jelenleg irányítás, illetve vezetés számon kérhetősége érdekében kell meghatározni a részleteket. Elnézést kérek, hogyha túl gyorsan hadartam el mindezt. Elnök, köszönjük szépen. Tosenovszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is. Elismeréssel adózom az előadónk által elvégzett nagyszabású munka előtt, és a különböző szakterületek közötti költségfelosztást és még sok egyéb konkrétumot érintett. Már nagyon régóta egyeztetjük, hogy melyik terület mennyi forrást kellene, hogy kapjon. És úgy gondolom, hogy jó irányba halad ez a munka. Árnyék előadóként az ECR frakció nevében szeretném elmondani, hogy nagyon fontos betartani a határidőket a szolgáltatások üzembeállítása tekintetében. Így jelentkezhetnek a pozitív hatások, a program pozitív eredményei. A Galileo program nagy vonalaival egyetértek, és egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy teljes körű lefedettséget kell biztosítani minden tagállam számára. Az előadó sikeresen megfogalmazta ennek a követelményét. És azt, hogy megfelelő forrásokkal kell elősegíteni az üzembeállást. Tehát én ezt támogatom, az elvégzett munkával egyetértek, előrelépést jelent, és jó irányba mutat. Meg kell határozni a részleteket, hogy a költségek ne fussanak túlzottan túl a kereteken, illetve hogy elkerüljük a korábbi eh, problémákat. Tehát köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkát, és nagyon szívesen segítek a közös munkában az Európai Bizottság számára. Ötletekkel szolgálunk majd, hogy hogyan lehet javítani a szöveget mindannyiunk és a jövő érdekében. Köszönöm szépen. sind, Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak az elmondottakat. Érdemes végig gondolni az elhangzottakat, és természetesen, hogyha írott állásfoglalást olvas fel valaki, akkor azt a tolmácsoknak is ki kellene előre osztani. A bizottság feladatait, a GNS-es feladatait természetesen részletesen és tisztán ki kell dolgozni, másodszorban pedig a költségvetéssel kapcsolatban az egyeztetéseket időben le kell bonyolítani, hogy lássuk mekkora a keret a Galileo számára, mielőtt bármibe belefogunk. Aztán a módosítók kapcsán azt gondolom, hogy érdemes lenne a bizottság véleményét is meghallgatni, hogy ezek felosztása a rugalmasságot mennyire segíti. Gyakran a költségvetésben nehéz a rugalmasságot megteremteni. Fontos dolgok hangzottak el, és úgy gondolom, hogy az EGNOSZ a lefedettséget biztosítja majd az igények szerint, legalábbis ebben reménykedem e, földrajzi nehézséget jelent egyébként, hogy Európa hol kezdődik és hol végződik, de akárhogyan is a Galileo esetében elérhető lesz, fogható lesz a jele mindenhol. És a Horizont 2020 keretében arról kell majd gondoskodnunk, hogy meglegyenek a források ahhoz, hogy a szolgáltatásokat valóban igénybe tudjuk venni. Hát vannak bizonyos szolgáltatások, a bizottság, a parlament és a GSA eh, nagyobb publicitást kéne, hogy teremtsen ezeknek a szolgáltatásoknak. Például a repterek eh, irányításában számos baleset elkerülhető lenne, hogyha a reptereket ellátnák a szükséges elektronikai eszközökkel. Ezt kell tudatosítani a társadalomban, és akkor megértik, hogy miért költünk erre ennyit. Elnök, köszönöm szépen, Glante úr. Most pedig a kérdésekre választ várunk. A bizottság részéről Kavára asszonynak adnám át a szót, hogy válaszoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Annak ellenére, hogy elmondta, hogy a Galileóra van kellő időnk, nem szeretnék visszaélni a türelmükkel, tehát tisztán szeretném és röviden megfogalmazni a mondandómat. Marinescu úrnak köszönöm szépen a véleménytervezetet, ezt a részletes és mélyreható munkát nagyon jónak tekintjük, és nagy elégedettségünkre szolgál a lényegi pontokat emeli ki a programból, az irányítás, a finanszírozás, az alkalmazás, a szolgáltatások kérdését, a szellemi tulajdonjogokat, illetve a közbeszerzést. Nagy részt azt mondhatom, hogy maximálisan elégedett az Európai Bizottság az elvégzett előadói munkával. Maradt még néhány pontosítandó témakör, vagy akár felülvizsgálandó kérdés. Először is az intézményi, illetve a jogi vonatkozásokról szeretnék kitérni. A szakbizottság tagjai által felvetett kérdésekre, észrevételekre reagálva szeretnék a Galileo, illetve az EGNOS elsődleges céljáról beszélni. Tehát a valóságban teljes európai lefedettséget szeretnénk teremteni az EGNOS-szal, a Galileóval pedig globális lefedettséget és Európában nem maradjanak olyan területek, amelyek lefedetlenek. De ez tehát a mai egyeztetésünknek a célja és tárgya. Azt hangsúlyozzuk, hogy teljes körű lefedettséget kell biztosítani. Északon, délen, keleten, nyugaton az Európai Unió tagállamai számára. Megvan erre a technológia, 7 milliárd euró formájában a forrás is, hogyha elfogadják a javaslatot, és a társjogalkotó elfogadja, akkor a GNS-es, illetve az, az, az ESA megvalósíthatja a célokat. A bizottság mandátuma, feladata nem terjed ki arra, hogy részletesen meghatározza a forrásoknak a felosztását. Ez az MFF munkára tartozik, Egyelőre annyit mondunk erről, hogy átláthatóságot, hatékonyságot szeretne biztosítani az Európai Bizottság. Az Európai Parlament a költség költségvetési munka keretében teljes átláthatóságot szeretne elérni, és az Európai Bizottság pedig készen is áll, hogy ennek minden elemét szállítsa, biztosítsa. Természetesen ez nem árthat a hatékonyságnak. Tehát a mai felosztás úgy néz ki, hogy a jogszabály minden aspektusával együtt az Európai Bizottság számára igen megnehezíti a végrehajtást, annyiban, hogy elveszítjük a mozgásteret, a rugalmasságot az átláthatósággal összhangban, hiszen a szabályozás előírja a követendő irányt. Minden összeget, amiben megállapodtunk, be kell tartani az űrügyi ügynökséggel, illetve a eh, gns val És ez előre rögzített részleteket jelent, és a végrehajtásban, illetve utólag is ehhez kell tartanunk magunkat. A harmadik mondanom, Marinescu úr nagyon helyesen fogalmazza meg, hogy a rendszereket üzembe kell állítani, de hogyha nincsenek igénybevevői, akkor hát ez nem siker, hanem bukás. És az Európai Bizottság ezt messze menően egyetértéssel tudja csak nyugtázni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy infrastruktúra alakuljon ki a szolgáltatások mielőbbi biztosítása érdekében, és olyan alkalmazásokat telepítsünk az infrastruktúrára, amelyek a források felhasználását indokolják. Tehát így kell kialakítani a költségvetés különböző területét, hogy ebből szolgáltatás legyen, és a 7 milliárd eurós keretet hatékonyan tudjuk mm, felhasználni. Tehát ez az egyik oldala a követelményeknek, a másik oldala pedig az, hogy az alkalmazás hatáskörében az Európai Unió, illetve a Horizont 2020-as program ennek az előnyeit ki tudja aknázni. A 7 milliárd euró és az alkalmazás összefüggése, a GNSS Horizont 2020 összefüggésében összehangolandó. És Az SNE mint egyik fontos célkitűzést mm, valósítja e, meg, hogy az SME működése hatékonyabb legyen, és az innovációt is elősegítse. Utolsóként a delegált jogi aktusokkal összefüggő lépésekre térek, itt Tikau asszony utalt ezekre. Az Európai Bizottság a szigorúan jogszerű megközelítés keretében fogja majd megalkotni a delegált jogi aktusokat. Megfelelő időben kerül majd erre sor, és ebből adódik a hagyományos dilemma. Amikor a tanácsban megvitatják a tagállamok a delegált jogi aktusoknak a sorsát, akkor a parlament általában további jogszabály lehetőségeket szokott eh, igényelni. És a parlament az egyenlőségi egyében a tagállamokkal egyenlő mértékben tájékoztatást igényel a delegált jogi aktusoknak az alakulásáról. Viszont oda kell arra figyelni, hogy amennyiben mm, oda kell arra figyelni, hogy a megfelelő jogi eszközöket használjuk erre. Az Európai Parlamentet a jogi csatornán keresztül lehet folyamatosan tájékoztatni. A delegált jogi aktusok érvényéhez az kell, hogy az egyeztetés valóban megtörténjen, különben az Európai Bíróság eh, érvénytelenítheti, törölheti az ennek ilyen született jogszabályokat, és ezt el kéne eh, kerülni. Aztán a 23-as cikk egyes bekezdése ügyében, amikor a különböző szolgáltatási díjakról beszélünk, mit lehet erről a témáról mondani. Közösségi forrásokat használunk, tehát az erre vonatkozó pénzügyi rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, ettől nem térhetünk el. És ami pedig az utolsó négy évet illeti, a 3,4 milliárd eurónak az elköltése, a finanszírozás szabályozott, szigorú keretek között kell, hogy megvalósuljon. Tehát a pénzügyi rendelet nem biztosít sem rugalmasságot, hmm, még akkor sem, hogyha ez bizonyos eredménykockázatokkal jár egy ilyen nagyszabású projektben. Tehát egy ilyen nagyszabású projekt irányítása során a nagy tagállamok körültekintően kell, hogy eljárjanak, és lehetővé kell tenniük az Európai Bizottság számára, hogy a kívánt célokat elérjék. Egy apró példát említenék erre engedelmével, elnök úr. Akkor, amikor egy pályázati felhívást teszünk közzé, akkor azt kérhetem a lehetséges beszállítóktól, hogy egy előre meghatározott fix árat adjanak. De akkor, amikor a kutatási szakaszban tartunk csak, tehát még pusztán csak tanulmányozzuk a rendszer lehetőségét. Akármennyire is szeretnék a potenciális beszállítók, az iparák szereplői előre meghatározni az árakat, ezt nem tudják megtenni, mert nincsenek olyan helyzetben. Tehát az árkalkulációk nagy óvatosságot mutatnak, az összes kockázatot beépítik, ez pedig azt jelenti, hogy erősen inflálja az árat ez a megközelítés. A 23-as cikk azt fogalmazza meg, hogy esetenként attól függően, hogy melyik fázisban tartunk, akár olyan árat követeljünk meg, ami már reális, vagy egy másik fázisban, ez már egy rögzített árá válhat. És ennyit szerettem volna elmondani, ezzel a példával szerettem volna zárni, és köszönöm a figyelmet, elnök úr. A bizottság célja, hogy minél előbb életbe léptesse ezt a rendeletet, még 2014 előtt, ahogy Fiona Hall igényelte az imént, és 2014. január 1-től szeretnénk, hogyha ez a két program zöggenőmentesen megkezdhetné a működést. Köszönöm szépen. Elnök Marinescu úr. Mulțumesc pentru uh, propuneri, comentarii și uh, aprecieri. Cred că... Köszönöm, e, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégáknak a megjegyzéseket, és a bizottságnak is azt gondolom, hogy garantálni kellene, hogy ez 2020 után is folytatódjon, illetve, hogy az ipar is biztos lehessen abban, hogy 2020 után is folytatódni fog a dolog. Az űrcsomagban, amit az Európai Bizottság javasol, van egy olyan elem, amely arról szól, hogy modernizálni kell bizonyos műholdakat, és kivonni a használatból a régieket. A bizottság javaslatában az szerepel, hogy 2020 után is folytatódni fog ez a rendszer. Ebben az értelemben a lefedettség az folytatódni fog minden tagállamnak meg lesz a lefedettsége, és azoknak az országoknak is, amelyek a szomszédsági politika alá tartoznak. Miért kérdeztem rá a költségvetési leosztásra? Nos, azért, mert ugye volt ez a 7,9 milliárdos összeg, teljesen mindegy egyébként, hogy a gyakorlatban ténylegesen mennyi, de ez minden esetre azt mutatja, hogy a bizottság végzett számításokat. És a bizottság azt mondta, hogy ebbe bizonyos kockázatokat is bele számolt. Azt gondolom, hogy eh, itt tevékenységenként, tevékenységre lebontva kell eh, bemutatni, hogy eh, a pénzt hogyan költik el, ez fogja majd garantálni a hatékonyságot. Könnyű ugyanis, könnyebb ugyanis egy olyan munkát elvégezni, amelynek megvannak a költségvetési korlátai, illetve keretszámai, mint olyan munkát, amelynek nincsenek ilyen keretszámai, és egyébként elszámoltathatóbb és átláthatóbb is. A bizottság erre azt mondja, hogy szükség van a rugalmasságra, mert előfordulhatnak olyan esetek, hogy az Európai Bizottságnak az egyik területről a másikra át kell tudni csoportosítani gyorsan és rugalmasan pénzeket. Ez egy olyan gondolat egyébként, ami nekem tetszik, és amit el tudok fogadni, de mindenképpen a módosítók majd arra fognak törekedni, hogy a lehető legjobb megállapodás szülessen meg ezen a területen is. Nyilván egy több éves költségvetési kerettel fog működni csak ez az egész dolog. Köszönöm, Marinescu úr, ön is betartotta az időt, aminek nagyon örülök. A, az Európai Bizottság tájékoztatására közlöm, hogy a delegált aktusok esetében a bizottság nem tájékoztatja a parlamentet, ennél azért több jogköre van a parlamentnek, a parlament az megvétózhatja a delegált aktusokat. Június 21-e a határidő módosítókra. Most következik az a 25-ös napi rendi pont, digitális egységes piac, Patricello úr kap szót. A rivoluzionato la vita. Köszönöm szépen, elnök úr, az internet az európai állampolgárok életét forradalmasította. Az online szolgáltatások most már nagyon jelentős területé léptek elő, befolyásolják az életünket. Termékeket és szolgáltatásokat árulnak és vesznek, tájékozódás szempontjából is nagyon fontos az internet. Gyakorlatilag semmi nem ugyanolyan, mint 5-10 évvel ezelőtt volt. Az elektronikus kereskedelem rengeteget fejlődött, és most jelentős tényezővé lépett már elő. Jótékony hatásai vannak a gazdasági szempontból is, de szociális és foglalkoztatási szempontból is. Leginkább a legkiszolgáltatottabb társadalmi szempont, ö, csoportok számára fontos ez, akik elszigetelt területeken, külvárosi területeken élnek. Tehát itt segíthet ez megerősíteni az európai kohéziót, és a demográfiai kihívásokkal való szembenézést is segíthetik ezek az új technológiák. Annak ellenére, hogy az online szolgáltatások az elmúlt években hatalmasat ugrottak, de Európában az internet szabályozása még továbbra is eléggé mozaik jellegű, és így ki lehet használni a lehetőséget arra, hogy más helyeken, más feltételek között nyújtsunk szolgáltatásokat és áruljunk termékeket az egységes digitális piacot kell megerősíteni, mert így ki lehet használni egy olyan potenciált, amelyet még nem tettünk meg. Tehát az elektro- elektronikus kereskedelem egységesítése segíteni a szakadékok megszüntetését, és lét, segíteni az egységes piac megvalósítását, amelyet ugye már 50 éve szeretnénk. Az Európai Unió egy közösségi stratégiát már elindított ennek a célnak az irányába. Az volt a célja, hogy felgyorsítsa e, a társadalomnak ezt az új hajnalát, a digitális gazdaságra való átállást. Megpróbálja ez a stratégia, stratégia elérni, hogy a vállalkozások ne ütközzenek nehézségekbe a töredezettség miatt, a jogszabályok különbözősége miatt. Tulajdonképpen arról van szó, egy tanulmány alapján, amelyet az Eurostat készített, arról van szó, hogy a piac a digitális egységes piac megvalósításának hiánya miatt mostantól 2020-ig körülbelül 500 milliárd eurótól esünk el, ami nagyon nagy része az európai GDP-nek. Tehát van itt egy akkora kockázat, amelyet Európa nem engedhet meg magának, és nem is szabad ezt megtenni, a vélemény célkitűzése tehát, amelyet készítettem, pont az, hogy szüntessünk meg azokat az akadályokat, amelyek eddig lelassították a digitális gazdaság fejlődését. Tehát próbáljunk egy olyan keretet megteremteni, amely biztonságosabb és sokkal inkább segíti az internet fejlődését, de ugyanakkor figyelembe veszi az alapvető szabadsági jogokat, és így meg tudja erősíteni az állampolgárok online környezetbe vetett bizalmát, az európai piacba vetett bizalmát, attól függetlenül, hogy kártyás, internetes vagy mobiltelefonos módon fizetnek. Az elektronikus kereskedelem kézzelfogható előnyöket hozhat a fogyasztók számára. Egyrészt úgy, hogy az árak csökkennek, a másik az, hogy jobb minőségű termékek, szolgáltatások lesznek elérhetők, illetve a választék bővül a vállalkozások is előnyöket fognak látni, hiszen a lehetőségeik bővülnek, új piacokhoz fognak hozzáférni, annak köszönhetően, hogy az online szolgáltatásokat fokozottabban veszik igénybe. Az elektronikus kereskedelem fejlődése a dolgozók számára is előnyöket jelent, hiszen több millió munkahely jöhet létre. A célkitűzések eléréséhez szükséges az, hogy az internetes szolgáltatások széles körben elérhetőek legyenek, illetve hogy a legnagyobb versenyképesség megvalósuljon, hogy összhangban legyenek a lépések, amelyeket megteszünk. Szükséges az, hogy a fogyasztók bizalmát erősítsük, a csalás ellen küzdjünk, az informatikai hamisítás ellen küzdjünk. Tehát javítani kell a kereskedők által az interneten nyújtott információkat, a jobb összehasonlíthatóságot is garantálni kell olyan oldalak között, amelyek hasonló termékeket kínálnak. Az átláthatóságot növelni kell. A HÉA az egy vásárlás utáni megfizetendő adó a tagállamoknak is van itt feladata, be kell fektetniük a nagysebességű hálózatokba és a széles sávba, hiszen ezek elengedhetetlen feltételei annak, hogy az online szolgáltatások fejlődhessenek. Ugyanebben az irányba kívántam én is a munkát vinni. Remélem, hogy a szakbizottságunk véleménye segítheti majd az INKO, tehát a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot abban, hogy egy innovatív szöveghez érkezzenek el, amelynek a segítségével az online szolgáltatások és az elektronikus kereskedelemben rejlő valamennyi lehetőséget ki lehet használni, és meg lehet erősíteni az egységes európai piacot. Ms. Tikau. Tikau asszony következik. raportul uh, Köszönöm és szeretném megköszönni a raportőrnek a munkáját, valamint az árnyék előadóknak is, és Patricello úrnak. Szerintem egy jó dokumentumot sikerül majd létrehoznunk. Az Európai Bizottság azonosította azokat a dolgokat, amelyeket, azokat az intézkedéseket, lépéseket, amelyekre szükség van annak érdekében, hogy létrejöjjön egy digitális egységes piac, egy fizetési rendszer, amelyre tényleg szükség lenne a jelenlegi hagy maga után kívánnivalókat. A technológia mindebben segíteni fog majd nekünk nyilván, de a bizottság itt most öt fontos prioritást azonosított az én olvasatomban. Az egyik az online ajánlatokkal kapcsolatos. Azt gondolom, hogy ez egy fontos csomag. A tagállamoknak befektetéseket kell eszközölniük az e-kormányzás eszköztárába is, valamint a számlák elektronikus elterjedése is egy célkitűzés, vannak határidők, például van egy jövő, idő, jövő évre tervezett határidő is, az elektronikus aláírásokkal kapcsolatos lépések szintén fontosak ebben az irányelvben a bizottság eh, már most benyújtott eh, egy eh, jogalkotási anyagot. Ezt az egészet oly módon kell megvalósítanunk, hogy megszűnjenek az akadályai az elektronikus és online kereskedelemnek a nyitott adat csomag, illetve az elektronikus aláírással foglalkozó irányelv javaslat is fontosak ebből a szempontból. A, az Európát összekötő mechanizmus ezen kívül még vannak a pán-európai elektronikus szolgáltatások, amelyek közül jó pár nem csak a, az utca emberét célozza meg, és mindegyikük hozzájárul a digitális egységes piac kialakulásához. Fontos a fogyasztók körében a bizalom megerősítése. Oda kell figyelni a bizalmas és érzékeny személyes adatok védelmére, erre egyébként is oda kell. Erre vonatkozóan hamarosan megszületik egy javaslatcsomag az adatvédelemről, a bizottságot és a tagállamokat pedig fel kell szólítani arra, hogy az online eh, tranzakciók, az online kereskedelem folyamatai eh, oly módon fejlődhessenek eh, tovább, hogy ne kerülhessen sor nemzetiségi, vagy állampolgársági, vagy bármilyen más alapon történő diszkriminációra. Az Európai Bizottságnak a jogi kereteket meg kell erősítenie, itt a fogyasztóvédelmi jogi keretekre gondolok, és ki kell alakítani egy tanúsítványozási rendszert, amelynek segítségével kereskedelmi intézmények, eh, állami intézmények eh, tanúsítják az internetes eh, cégeket. Biztonsági szempontokra kell figyel, odafigyelni, mert csak így bírhatók rá a polgárok arra, hogy Eh, ezekkel a eh, mobil tranzakciókkal éljenek. Az Európai Bizottság idén készül egy eh, tanulmány nyilvánosságra hozatalára elkészítésére, amely megint csak ehhez az irányelvhez kapcsolódik. A kérdésem az, hogy pontosan mikor láthatjuk ezt a tanulmányt, mikor tudjuk elolvasni ezt a tanulmányt. Üdvözlöm azt is, hogy Idén a bizottság és a tanács foglalkozni fog a copyright kérdésekkel, az információs eh, társadalom témakörében. Itt ugyanis azt látjuk, hogy az európai jogszabályokat nem egyformán alkalmazzák a tagállamokban, már pedig ez bizonytalanságot eredményez. Egyes nagy cégek és egyéb szervezetek amelyek több országban is tevékenykednek, jelezték, hogy ez a nem egyenlő jogalkalmazás nekik gondot okoz. Mikor születik meg tehát az Európai Bizottság javaslata, amely megoldaná ezt a problémát? Patricello urat pedig szeretném megnyomta, megnyugtatni, hogy további együttműködésben is számíthat ránk. Köszönöm. Én a Belső Piaci Bizottságnak már egy jó ideje tagja vagyok, és az internet, valamint az online tranzakciók szerintünk is komolyan hozzájárulnak Európa jövőbeni fejlődéséhez és jövőjéhez. A jelenlegi válság sújt egy sor hagyományos ágazatot, és noha van egy pozitív trend is az online szolgáltatások területén, azért van tennivaló is. Amerika mögött és egyes ázsiai országok mögött le vagyunk maradva például a határon átnyúló online kereskedelem témájában. Egyes vállalkozások nagyon vonakodnak attól, hogy ilyenben egyáltalán részt vegyenek. Ez bizalmi kérdés, bizalmi kérdés a gyártók részéről, akik felajánlják megvásárlásra termékeiket határon átnyúló tranzakciókra is, és bizalmi kérdés a fogyasztók részéről is. Itt tehát kölcsönös bizalom kiépítésére van szükség az eladó és a vevő között, különben a piac nem lesz képes működni. Ezen a területen már vannak sikereink, egy sor jogalkotási javaslat már megszületett, és most szeretnénk lendületbe hozni a digitális első piacot. Nem régiben született egy jogalkotási javaslat az elektronikus aláírásokról, de már korábban is vannak olyan, korábban is voltak olyan ö, ö, jogszabályok, amelyek ezzel a témával foglalkoznak, nem kell tehát újra feltalálni a kereket. Itt olyan kérdésekkel kell és problémákkal kell inkább foglalkozni, mint az administratív akadályok, illetve az elektronikus kommunikáció használatának útjában álló akadályok, vagy azok az akadályok, amelyek az elektronikus közbeszerzés útjában állnak, vagy az elektronikus aláírások útjában állnak oda kell figyelni arra, hogy az európai pénzeket okosan költsék el, a jövőre való tekintettel. Itt gondolok olyan dolgokra, mint a broadband kiterjesztése, új régiók becsatornázása, a Connecting Europe Facility ebből a szempontból szintén fontos az ott rendelkezésre álló pénzeket elérhetővé kell tenni, van egy innovációs programunk is, az is fontos, és a COSME 1 program is fontos ezen a területen, mert az kifejezetten a KKV-kat célozza meg, és megteremthető ezáltal a rendszer arra, hogy ők is bekapcsolódjanak, és így hozzáadott érték keletkezzen az elkereskedelemről szóló irányelvet egy kicsit át kéne fésülni. A konzultáció azt mutatja, hogy van szükség arra, hogy javítsuk a rendszert, például az illegális kereskedelem feljelentése, jelzése és az az ellen való fellépés egy ilyen téma, és hát meg kell határozni azt is, hogy hogyan reagáljon egy cég, amikor ilyen illegális internetes kereskedelem áldozatává válik. Németországban éppen a közelmúltban voltak problémák, amelyek ilyen bizalmi kérdésből kifolyólag keletkeztek, bizonyos online cégek, online kereskedelmi cégek és a fogyasztók között. Köszönjük, Krajcman úr, és most pedig Anders Dottir asszony kap szót. Köszönöm. Köszönöm a raportőrnek az eddigi munkáját. Nagyon örülök annak, hogy a nagysebességű internetről külön szót ejt, ami azért fontos, mert enélkül nem nagyon teljesedhet ki az egységes piac. Jó lenne, ha a hálózatsemlegességet nagyobb hangsúlyjal említenénk. A verseny ugyan nem mindig az előrelépés legjobb útja, e, és e, itt utalnék arra, hogy az internethez való hozzáférés e, kérdésében nemrég megjelent egy tanulmány, amely a korlátokat veszi számba, és arra a következtetésre jut, hogy nem mindig bízhatunk meg kizárólag a versenyben. A bizottság javaslatáról majd meglátjuk, hogy hogyan változik itt a szakbizottságban. Például gondolok itt a mobil tranzakciókra, illetve az ehhez kapcsolódó kérdésekre, pénz, fizetési tranzakciókra például. Az e kereskedelmi irányelve hez kapcsolódó tanulmány azt mutatta, hogy az érdekelt felek nagy része úgy véli, hogy a piac széttöredezettsége az elkereskedelem fejlődésének útjában áll. Emellett vannak még problémák a szerződések jogával, a kötelmi joggal, illetve a fogyasztóvédelmi joggal is. Nagyon nehéz teljesen átlátni a jogi keretet. Jó lenne, ha ebben a bizottságban hangsúlyoznánk azt is, hogy a szolgáltatások különböző szintjét eh, érdemes eh, szétválasztani eh, a társadalomban az infrastruktúra ugyanis, az infrastruktúrális szolgáltatások ugyanis nem hasonlíthatók össze a hagyományos szolgáltatásokkal. Ott fizikai erőforrásokról van szó, amelyeket ténylegesen meg kell építeni, ki kell építeni. Erre az infrastruktúrára szüksége van a szolgáltatás nyújtóknak ahhoz, a szolgáltatóknak ahhoz, hogy működni tudjanak. De azok a problémák, amelyek az infrastruktúra területén jelentkezhetnek, eltérőek küzdenek a szolgáltatások területén jelentkező problémákkal, mások a biztonsági igények is az Európai Bizottságnak ennek értelmében szerintem élesebben kéne szétválasztania ezt a két kérdést a saját megközelítésében, annak érdekében, hogy egyértelmű jelzéseket küldjön. Ebben a bizottságban érdemes lenne megvizsgálni azt is, hogy a külföldi szereplőkre hogyan hat az európai e, jogalkotás, mert e, az interneten nincsenek határok, és különösen adatátvitelben, e, adatátvitel során jelentkezhetnek joghatósági problémák. Összességében jó dolog, hogy ilyen sok témát sikerült Eh, végigbeszélnünk, és eh, biztos vagyok benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Köszönöm, most pedig megadom a szót a bizottságnak. Yes, thank you. Igen, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a különböző észrevételek sorában az világossá vált, hogy valamennyi észrevétel támogatja a jelenlegi folyamatokat a januárban elfogadott elkereskedelemről szóló közlemény, akkor, amikor megjelent, akkor az is szerepelt, hogy kiegészítő tevékenységek is lesznek az egységes piaci csomagnak a felülvizsgálata, illetve az európai digitális menetrend felülvizsgálata kapcsolódik ehhez. És ez azt jelenti, hogy a legtöbb ajánlás, amelyet önök most előterjesztenek, illetve a legtöbb javaslat ennek keretében beépül majd a javaslatokba a digitális egységes piac, illetve az internet európai felhasználásának a területén. Az is világos, hogy számos intézkedésre kerül sor a széles sávú európai infrastruktúra kialakítása érdekében. A szerfet jogosan említették, illetve a különböző pan európai szolgáltatásokat szintén. De vannak olyan intézkedések, amelyek ezeket célozzák majd, és ezeknek a további kidolgozása a jövőbeni javaslatok keretében történik majd meg. Sorolhatnánk tovább a különböző intézkedéseket, javaslatokat, amelyek meg is fognak valósulni. Mindennek a lényege, hogy határozott elkötelezettség áll ezek mögött, az intézkedések mögött konkrétan a kérdésekre. Számos konkrét kérdést tettek fel. Az egyik a végrehajtást, illetve a, a tanulmány elkészítését illeti, tehát az irányelv átültetésének a nyomon követése a cél. a piaci főigazgatóság kollégája fog erre javaslatot tenni majd, még az idei nyáron. Nem tudom, hogy pontosan mikor jelenik majd meg ez a javaslat. Aztán, ami a szerzői jogokat illeti, ez az egyik nagy ügy, amit rendezni kell. Az egyik nagyszabású tevékenység, ahol több szálon folyik a munka és számos javaslat készül. Ezek mindegy irányba mutatnak. Az egyik javaslat, amelyet a következő hónapokban fogadnak majd el, az a kollektív jogkezelés kérdését illeti, tehát az információs társadalom szerző jogainak a védelme a cél annak érdekében, hogy páneurópai hozzáférést biztosítsunk a digitális médiához. Ezt jelenleg fontos kérdésnek tekintik, és még egyéb vonatkozások is felmerülnek. Például a magán kópiáknak a jogdíj kérdéseit is meg kell oldani, és az első jelentés még ősz előtt elkészül majd ezzel kapcsolatban. És még év végéig konkrét javaslattal is előállhatunk. Végignézem itt a különböző említett észrevételeket. Az ajánlásnak az elfogadása. Úgy gondolom, hogy egy meglehetősen kimerítő felsorolást tartalmaz ez, különböző vonatkozásokra nézve, és az ajánlásokban nem szereplő dolgot említenék, de nagyon fontos a digitális európai belső piac szempontjából. A digitális a digitális jártasság szempontjából az európai polgárokat képessé kell tenni az internet és a digitális technológiáknak a felhasználására. Végül úgy gondolom, hogy az, hogy a digitális egységes piac előnyeit élvezni tudjuk, azt feltételező, hogy a szakpolitikai menetrendet megvalósítsuk, és a következő hét folyamán foglalkozik ezzel az Európai Tanács is. Tehát bizonyos jelzések születtek arra, hogy a bizottság milyen irányba szeretne haladni, és a május 30-ai közlemény a stabilitás, növekedés, munkahelyteremtés témájában rögzítette, hogy a bizottság egyik prioritása a következő hónapokban a digitális gazdaság elindítása, illetve a hálózatos szolgáltatásoknak a fejlesztése. Hogy egy kicsit felvillancsam az összképet, hogy az önök ajánlásai milyen keretben érvényesülhetnek majd. Remélem, hogy sikerült választ adnom a kérdéseire. Hogyha mégsem, akkor szívesen megfogalmazom részletesebben, elnök. Köszönöm szépen. Patricello képviselő, kérem, hogy foglalja össze. Megköszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat. Hát ezzel a témával tudunk majd még foglalkozni, össze tudjuk foglalni a szöveget, hogy szeptemberre eljussunk a szavazáshoz remélhetőleg egy egységes szöveg születik majd meg. Megpróbáltunk a lehető legnagyobb mértékben szintetizálni, figyelembe venni a korlátokat, amikor a dokumentumot előkészítettük. Nagyon fontos témáról van szó, Európa fejlődése szempontjából az egységes piac stratégiai fontosságú. Ezért tehát a kollégák hozzájárulása biztos, hogy segít majd abban, hogy egy olyan szöveghez érkezzünk el, amelyen mindenki egyetért, és amely megfelel az Európai Unió stratégiájának, annak, hogy tényleg egy produktív piac jöjjön létre, és a piac igényeinek minden szempontból megfeleljünk. Tehát lesz alkalmunk arra, hogy még mit cseréljünk, és ahogy mondtam, tényleg egy olyan szöveget készítsünk, amelyet mindenki támogatni tud itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen! A módosítok határideje csütörtök, június 21-e, 12 óra. Nos, egy kicsit megelőztük magunkat időben, és nagy örömmel üdvözlöm biztos asszonyt körünkben. Köszönöm szépen, hogy rugalmasan érkezett, egy kicsit előbb, mint ahogyan ütemeztük az Európai Tanács Európai Kutatási Térség létrehozására szólított fel a kutatás, illetve a tudományos ismereteknek a szabad áramlása érdekében 2013-ig teljesítendő célként. És biztos asszony szeretné ismertetni az EKT létrejöttének a keret elképzeléseit. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk a mondandóját, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt szakbizottsági tagok valószínűleg emlékeznek rá, hogy az ITRE a Horizont 2020-as márciusi meghallgatásán előre bejelentettem, hogy hamarosan elkészül az LKT e keretjavaslata. Most szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért az étrének, hogy beszámolhatok a strukturált párbeszéd eredményéről a bizottság és a parlament között. Ez központi jelentőséggel bír. 2011. február 4-én és márciusban is az Európai Tanács megerősített, hogy Európának egységes kutatási térségé kell válnia, hogy vonzóvá válhasson a tehetségek, illetve a beruházások, befektetések számára, és hogy ezt 2014-ig meg kell teremteni. Előzetes tájékoztatom célja az, hogy bemutassam, hogyan tehetők nyitottá Európa kutatási rendszerei, és hogyan alkalmazhatjuk az európai tudományos kreatív lehetőségekből adódó előnyöket. A globális tudásgazdaság kialakulásával kritikus stratégiai szerepet kapott Európa gazdasága motorjaként a kutatás és fejlesztés. A mai tudományterén együttműködésre van szükség, a legjobb agyakat, a legnagyobb tehetségeket kell összehozni közös munkában. Európa számos kutatási területen vezető szerepet játszik, garantálnunk kell az optimális feltételeket a kiváló kutatások, illetve eredmények érdekében. Az EKT arról szól, hogy a kutatási rendszereket nyitottá kell tenni, hatékonyabbá kell tenni, megfelelő nemzeti reformok keretében és megerősített partnerség révén, hogy egy nyílt térség jöhessen létre a tudás, illetve a növekedés szempontjából. Az EKT egységes kutatás, illetve tudományos terület, ez szolgálja a kutatók és a technológia fejlesztésének az érdekeit, az európai jólétet és gazdasági növekedést, a munkahelyteremtést a Horizont 2020-as kutatás és innovációs program keretében az EKT létrejötte 2030-ig plusz százalék növekedést, illetve évente plusz egy millió munkahelyet hozhat létre. Az EKT nem arról szól, hogy megszüntessük a nemzeti kutatási rendszereket, hanem hogy nyitottá és összekapcsoltá tegyük őket. Az EKT egy közös partnerséget feltételez, hogy Európa kutató és innovációs teljesítménye, illetve hatása szélesebbé, teljesebbé váljon. Nagy kihívást jelent a válság okozta pénzszűke, és ezért nagyon fontos, hogy a finanszírozást indokoltá, optimális felhasználásúvá tegyük. Sürgős megoldásokat kell találnunk, hogy a társadalmi kihívásokat kezelni tudjuk, amelyek például a lakosság idősödéséből, illetve a nagyon magas munkanélküliségből adódnak. Az EKT szakpolitikai területen pozitív eredményeket szolgáltatott eddig, de a különböző tagállamokban más ütemezéssel halad, és összességében nagyon lassan mozdul előre. Sürgős igény, hogy a gazdaságunk fellendülhessen, tehát gyorsítani kell ezt a folyamatot. Az EKT teljes körülvé tétele azt jelenti, hogy a tagállamok lehetőséget kapnak az innováció szakadék áthidalására, és arra is lehetőséget kapnak, hogy a jól teljesítő tagállamok mintájából okulva a többiek is az intelligens szakosodás útján indulhassanak el. A Horizont 2020 és a strukturális alapok támogatják majd ezt. Ebben a háttérben az Európai Bizottság közleményt ad ki az LKT létrehozásával kapcsolatban, és a következő prioritások szerepelnek majd ebben. Első prioritás a nemzeti kutatási rendszereknek a hatékonysága, egy kiemelt témakör, a befektetéseket fokozni kell, és ugyanakkor az befektetések értéket kell, hogy termeljenek, és pályázati úton kell a források optimális felhasználásáról gondoskodni meg kell versenyeztetni a kutatócsoportokat. A második prioritás optimális transzstanciális együttműködésre, versenyre van szükség, hogy a közös kezdeményezések könnyebben elindulhassanak. Ez azt jelenti, hogy a beszámolási kötelezettségek, illetve az elszámoltatható költségek összehangolandók harmadik prioritás a kutatók munkaerőpiacának a megnyitása, például, hogy a kutató ösztöndíjakat a határ másik oldalon is felhasználhassák, más országban igénybe vehessék a kutatók, és így biztosíthatjuk azt, hogy az egyetemi, illetve kutatóintézmények legfelső pozícióra és átlátható, tisztességes, illetve érdem alapú kinevezések történjenek. Ki kell használnunk a nemek közötti egyenlőségben rejlő megfelelő lehetőségeket, tehát a nők e, kutató lehetőségeit nem pocsékolhatjuk el a jövőben, és a nézetek sokfélesége érdekében a tudományban is érvényt kell szereznünk az esély egyenlőségnek, ugyanúgy, mint a kiválóságnak. És a negyedik prioritás optimális körforgást teremteni a tudományos tudás, illetve eredmények forgalmában. Ennek érdekében egy intelligensebb és céltudatosabb rendszert szeretne kialakítani a bizottság. A tagállamok irányítják majd a változás folyamatát, és határon átnyúló versenyt hoznak létre, a tudás körforgását megteremtve, illetve fokozva nemzetiségtől, állampolgárságtól függetlenül. Ez még nem elég. Az EKT létrehozása azt jelenti, hogy az érintettek az egyetemekkel, kutatóintézményekkel együtt autonóm módon vehetnek részt az együttműködésben. És így tudjuk elérni a kívánt változásokat. Szeretném, hogyha közösen járulnának az érdekeltek hozzá az EKT létrejöttéhez, az európai reprezentatív szervezeteken keresztül. Úgy gondolom, hogy az LKT partnerség szempontjából nagyon fontos az ő közreműködésük, hogy az LKT keretei között közös munkát végezhessenek ennek érdekében szándéknyilatkozatokat tervezek ezekkel a szervezetekkel, ezek nem kötelező érvényűek, de kifejezik az érdekeltek hajlandóságát az együttműködésre az EKT célkitűzéseinek a gyorsabb megvalósítása érdekében. Örömmel jelenthetem, hogy számos érintett szervezet már is beleegyezett ebbe. Meggyőződésem, hogy az EKT gyorsabban megvalósul partnerségi keretben autonóm szervezetekkel a bizottság támogatni fogja azokat az erőfeszítéseket, amelyek az LKT létrehozására irányulnak minden lehetséges eszközzel, és a 2020-as Horizont program az egyik keret, illetve a következő struktúrális alap felhasználási időszak során fogjuk ezt támogatni. Országról országra monitorozzuk majd az előrehaladást, és az összes prioritás területre ki fog terjedni az értékelésünk minden tagállamban. Mindezt szoros összhangban tesszük majd az európai szemeszter alakulásával, és az Európai Parlamentet teljes körű tájékoztatással látjuk el és minden évben javaslatot teszek arra, hogy az Európai Parlament, illetve a tanács beszámolót kapjon erről. Összefoglalva az LKT egy Közös erőfeszítés, közös partnerség, Európa kutatása, innovációja fejlődhet ezáltal. Megnyílnak a kutatási rendszerek, és összekapcsoljuk őket. Meggyőződésem, hogy a közlemény megfelelő megoldást jelent ezen a területen. Az lkt e 2014-ig az állam és kormányfők támogatásával létre kell, hogy tudjuk hozni, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy a jövőben eh, ennél mélyrehatóbb jogszabályjavaslatok szülessenek a különböző intézmények részéről. Meggyőződésem, hogy 2014-re eredményeket produkálhat az LKT, és az is világos, hogy egy robosztus monitorozó mechanizmussal az új intézkedéseket értékelni tudjuk, akár új jogszabályokat hozhatunk a Lisszaboni szerződés alapján, és amikor rendelkezésre állnak az eredmények, akkor felülvizsgálva őket dönthetünk a jövőbeni irányokról. Azzal zárnám, hogy szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, az LKT támogatásáért, Kárvájó asszonynak különösen, a konferencia keretében január 30-án a társadalmi konzultáció eh, van való részvételt is köszönjük, és az ITRE ilyen módon tevékenyen járult hozzá az EKT létrejöttéhez. Az Innovációs Unió záloga az EKT, és ezeket az ambiciózus kihívásokat önök kulcsfontosságú szerepben segíthetik majd a megvalósulás útján, és Örömmel várom a további együttműködést, a politikai értelemben történő nyomonkövetését az LKT keret létrehozásának, és jövő hónapban jelenik meg majd a közlemény, amelyben a bizottság a részleteket is közé teszi. Köszönöm szépen! elnök, köszönöm szépen, mindig ihletet ad nekünk, illetve lelkesít az előadásával. Hárman szeretnének kérdést, illetve észrevételt feltenni. Madurell asszony, Carvalho asszony, és Bellinger, Berlinger úr, sőt, Johansson úr is jelentkezett. Tehát összeállt a hozzászólók listája, elsőként Madurell asszony. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero comenzar agradeciéndole a la comisaria su comparecencia. Köszönöm, elnök úr. Hadd köszönjem meg a biztos asszonynak, hogy ismét megjelent a bizottságunk előtt. És nem annyira kérdéseim vannak, mint sem észrevételeim. Ezek kapcsolódnak azokhoz a fontos dolgokhoz, amikről a biztos asszony is beszélt. Nagyon fontos üzenet az, hogy az erával kapcsolatban folytassuk ezeket a megbeszéléseket. európai kutatási térséggel kapcsolatban. E, ez összefügg ugyanis a Horizont 2020-szal, a keretprogram ugyanis e, a tudománypolitikánk zászlóshajója, e, tartó oszlopa, hogyha európai tudományos, innovációs rendszert akarunk kialakítani, amely tényleg erős, akkor az európai kutatási térségnek egy igazi kutatási térségnek e, kell lennie, tehát ezt az AKT, EKT-t ki kell építeni. Nincs értelme ugyanis ettől független vagy izolált e, keretprogramot működtetni. Tehát én azt szeretném, hogyha ez a keretprogram kapcsolódna a 2020-as programhoz, és tényleges eredményeket érnénk el a területen. A Horizont 2020-as program, amelynek tagadhatatlan fontos jellemvonásai vannak, azért mégiscsak az, európai, az Európában folyó kutatásoknak egy kis szeletét fedi le. Nem szabad elfelejtkeznünk azokról a kutatói munkákról, amelyek a tagállamokban EU támogatás, EU részvétel nélkül folynak. Ezek ugyanis a költségvetési, illetve emberi erőforrás szempontból is nagyon fontosak hogyha az európai kutatási térséget meg akarjuk valósítani, akkor a nemzeti rendszereinket eh, össze kell fűzni, és ehhez pedig eh, a tagállamok tudománypolitikájában is változásokat kell eszközölni, olyan változásokat, amelyeket az európai intézményeknek eh, kell vezetniük, beleértve ezt az európai parlamentet is. Amennyiben a keretprogram és a Horizont 2020 program célja a siker, akkor az feltételezi azt is, hogy a tagállamok saját erőfeszítéseket is tegyenek, és hozzáigazítsák nemzeti programjaikat a keretprogramok programjához a gazdasági társadalmi helyzetre való tekintettel ez eh, mindennél fontosabb jelenleg. Az új keretprogram, a Horizont 2020 és a közös kutatási térség megvalósítása kéz a kézben kell, hogy járjon. Fontos tehát, hogy a tagállamok elvégezzék azokat a reformokat, végrehajtsák azokat a reformokat, amely mindezt lehetővé tenné. Biztos asszony az én frakciómnak meggyőződése, hogy eh, így kell eljárnunk. A tagállami reformokat oly módon kell vinnünk, amely eh, eh, abba az irányba hat, hogy kialakul ez az európai kutatási térség, amelyben a kutatók szabadon mozoghatnak, és ahol egy közös kelet áll rendelkezésükre a kutatóknak, ugyanazok a karrierstruktúrák, áttekinthető a rendszer a tagállamokban, és eh, ennek része a nemek közötti egyenlőség, a társadalom és a tudomány párbeszédének fontos kérdéskörei, és minden olyan kérdés, amiről ön megemlékezett, és amelyet én nem akarok elismételni. Amennyiben ezen az úton jár, számíthat frakciónk támogatására. Nekem kétségem sincs afelől, hogy ez az az út, amelyet be kell járnunk, és csak így, lesznek, csak így lesz a tudományos rendszerünk tényleg versenyképes. Kárváló asszony következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos asszony, ezt a fontos beszédet, amit itt tartott. Rámutatott a célkitűzésekre, például a támogatások hordozhatóságára, a nemzeti finanszírozási rendszerek megnyitására. Csak akkor lesz kiválóság, hogyha a legmagasabb szinten versenyzünk, európai szinten kell versenyeznünk, én azt gondolom, hogy a kutatók nyugdíjrendszerének hordozhatósága is ide tartozik. Egy nagyon bonyolult témáról van szó, de mindenképpen a mobilitásnak ez is része. Szeretnék csatlakozni Madurel kollégához, aki a Horizont 2020-szal kötötte össze ezt az egész témát, és valóban annak keretében lehet kialakítani az európai kutatási térséget. Én egyébként egy olyan kutatási térséget látnék legszívesebben, amely inkább a közösségi módszeren alapul, semmint a kormányközi együttműködésen, és mindjárt meg is indokolom. Van egy sor kormányközi eszköz, amely amelynek célja, tám, hogyha ilyet alakítunk ki, akkor ezek a támogatási rendszerek rendkívül bonyolultak lesznek, és rendkívül hosszadalmasan lehet csak a feltételeket letárgyalni. A Horizont 2020 kiterjesztésére lenne szükség. Az Európai Kutatási Tanács, illetve a kiválósági jóváhagyás vagy tanúsítvány, mint módszerek nagyon alkalmasak, könnyen alkalmazhatóak arra, hogy lépésről lépésre kialakítsuk az európai kutatási térséget. Egy olyan páneurópai kutatási tanács állhat fel, amelyet nem csak a kutatási pénzekből támogatunk, hanem nemzeti pénzekből is, strukturális alapokból is, és ez tenné lehetővé azt, hogy közösen koordináljuk ezt a tevékenységet, amely a bizottság feladata lenne. Ez lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy társítsuk, összeegyeztessük a különböző szabályok alapján és különböző stratégiák alapján működő különböző támogatási rendszereket. Természetesen ezek a támogatási rendszerek működhetnek továbbra is egymással párhuzamosan. Egy másik kérdés, amely érinti a Horizont 2020-hoz benyújtott módosítóinkat, ez ez azért lehetséges, mert a pénzügyi rendelet ezt lehetővé teszi, illetve a strukturális alapok is megnyúlnak, megnyílnak, aminek értelmében a strukturális alapok pénzeinek egy része az megnyitható más tagállamok irányába. Tehát például most már lehet ibériai vagy balti kutatási programokat kialakítani, a strukturális alapokból is finanszírozva. Ez korábban nem volt lehetséges a határokon átnyúló támogat, kutatások támogatása a strukturális alapokból. Ez egy nagy kapacitás építési folyamat lesz. Nyilvánvalóan, hogyha régiókba szorulnak be a kutatók, akkor ott nem lesz igazi verseny. Egy másik dolog, ami közös pont köztem és Tereza Madurel között, az az, hogy alulról építkező tudományos koordinációban gondolkozunk. Minden témában, és ez igaz a Horizont 2020-ra, valamint a tagállami eh, rendszerekre is, eh, hogyha koordinálni kell az adatokat, a projekteket, az eredményeket, eh, Marie Curie-n belül, az Európai Kutatási Tanácson belül, illetve más kihívások területén, akkor ez a koordináció magában foglalja a tagállamok részvételét is, és így kialakulhat egy páneurópai koordináció, amely megint csak kapcsolódik a Horizont 2020-hoz. Tehát ez egy alulról, érte, alulról építkező tudományos koordinációs rendszer lenne, amely hozzájárulhat a kutatási térség kialakításához, és kevésbé bürokratikus, mint esetleg más megoldások. A, az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, az egyszerűsítés szükségessége. Hogyha egy kutatási térséget akarunk kialakítani, egyszerűsíteni kell a bürokráciát, mert most jelenleg van a 27 tagállami bürokrácia, plusz van a brüsszeli bürokrácia, és ez egy rémálom lesz a kutatók számára, hogyha ezen eltérő, komplex szabályok alapján kell működniük, mert mondom, nemzeti szabályok és ezektől eltérő brüsszeli szabályok, egy nagyon komoly egyszerűsítésre lenne szükség tagállami szinten megfelelve annak gyakorlatilag összhangban azzal, amit a bizottság is javasol. Berlinger úr következik. Signora commissaria, mi permetta... Biztos asszony, ha megengedi, akkor én nagyon lelkesen támogatom azon által bemutatott közleményt. Én nagyon-nagyon sokáig foglalkoztam, én nagyon régóta foglalkozom kutatással, és láttam a keretprogramokat, ezeknek a kialakulását, megvalósítását, azt is láttam, hogy Európa mennyire nagy lelkesedéssel, energiával vetette be magát ebbe a területbe. De hát azt kell mondjam, hogy az elmúlt évtizedben Európa sajnos elvesztette a privilegizált helyzetét a kutatásban a világban. Nagyon sok évszázadig, évszázadon keresztül Európa volt itt a tudományos központ, de hát aztán ezek áthelyeződtek az Atlanti, két, Atlanti óceán két oldalára, most már India, csendes óceáni térség felé kell, hogy tekintsünk. Elég, hogyha megnézzük a százalékokat, hogy, és itt Európa esetében a tagállamokra gondolok, hogy ugye mennyit fordítunk a kutatásra. Az 1,6 százalék, hát Óceánia térsége 1,7 százalék, a világ többi része 2 százalék, és itt még Afrika is benne van, és ezek bizony fájdalmas számadatok. Mi vagyunk a GDP 28%-a, ezt képviseljük, és a kutatásokra fordított kiadás 24%-a. Az USA esetében, vagy inkább mondom azt, hogy Amerika esetében 34%, a kutatás pedig 40%-ot képvisel. Európa tehát hátrafelé lépett, és hogyha őszinte akarok lenni, akkor nem a minőséget mondom, hanem azt, hogy a szigor, tehát az európai kutatásra fordított támogatás szigor százalékosan is kimutatható, hogy kevesebb, mint a világon máshol. Milyen helyzetbe kerültünk? Tulajdonképpen olyanban, mint az euró ma. Hiányzik ugye egy európai gazdaságpolitika, és hát a kutatásnak is erre van szüksége, mint az eurónak, hogy legyen egy központi, hogy ön is nagyon bölcsen mondta, hogy egy központi rendszerre lenne szükség, az európai kutatási rendszerre. és hát én emlékszem még Antonio Robertire, aki ugye a keretprogramokkal kezdte, mind a hét keretprogram hatalmas újítás volt. De ezek a keretprogramok csak arra korlátozódtak, hogy ugye az alapokat osztották szét a nemzeti kutatásokra, tehát ezek az egyes tagállamokban valósultak meg, és még mindig Európában lehet látni, hogyha a kutatásról van szó, akkor ugye ez nemzeti jelleget ölt azért, mert a tudósoknak ugye ilyen a karrierje, mert ilyen ez a, a támogatások jellege miatt, mert megvan a féltékenység a kutatóintézetek között, és így tovább az Egyesült Államokban megvan a National Science Foundation, nálunk 27 külön nemzeti tudományos alap működik, mondhatjuk így is. És bizony ez annak az oka, amit mondtam, amit mondtam egész idáig, ennek a válságnak, a kutatás visszaesésének a mi kontinensünkön. És ezért, asszonyom, az önök az ön szavai nagyon fontos dolgot jelentettek számomra másképp nem is tudom kifejezni, csak úgy, hogyha azt mondom, hogy nem folytathatjuk sehogy, sem csak úgy, mint ahogy 20 évvel ezelőtt elkezdtük. De nem lehet csak keletprogramokkal működni, mert ma tényleg szükség van egy kutatóközpontra, amely kizárólag európai jellegű, és nem az egyes tagállamok összegével egyezik meg mert egyébként csak a nemzeti egoista magatartást fogjuk tapasztalni, amely megakadályozza a valódi bővülést, a kutatás, az európai kutatás valódi bővítését. Azt mondjam, nagyon nagy súlya van az ön szavainak. Arról beszél, hogy a legjobb tudósokat kell, hogy magunkhoz vonzunk, és hogy működjön ez az európai kutatási térség. Nem csak egy sima lkt hanem egy működőképes lkt van szükség és az eddigi tevékenység hozta létre ezt a területet. A kutatásra, technológiára, tudásra vonatkozóan egy egységes térség és intelligens növekedésre van szükség, nem csak növekedésre, úgy általában, és egy millió munkahelyre is. Van egy különbség, legalábbis ahogy én gondolom, és ezt engedje meg nekem, hogy nagyon szerényen ezt megfogalmazom, hogy mi ez a különbség közöttünk. Ön, amikor a prioritásokat felsorolja, akkor azt mondja, hogy a nemzeti kutatórendszerek hatékony működése, illetve a nemzetek közötti együttműködés optimális szintje, és aztán pedig eh, a határokon átnyúló eh, kutatási támogatások. Hát én most nem így kezdeném, én nem a tagállamokból indulnék ki, én inkább azt gondolom, hogy erőfeszítéseket kellene tennünk annak érdekében, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, ahol az európai szint Ó, be kell fejezzem, látom az elnök úrtól, még két gyors javaslatot tennék. Tehát, hogy az európai szint legyen az elsődleges. Mondhatjuk azt gyakorlatilag, hogy Maastrichti szerződést kellene meglépni a kutatás területén, mert a tagállamok másképpen nem fognak masszívan beszállni ebbe a munkába. És olyan feltételeket kell teremteni, amelyek a kutatásba való befektetést is erősítik. Az Európai Tanács februári munkájából, az önbeszámolójából is ez derült ki, csak így tudunk előrelépni, és nem pedig hátrafelé. Köszönöm szépen, biztos asszony. Thank you very much. I promised you I will stick to the timetable today. Megígértem, hogy betartatom a menetrendet, és ez szándékomban is áll. Och då ska jag försöka hjälpa ordföranden att tidtabellen. Jag ska vara kort. Ehm, först uttrycka mig... Eh, köszönöm. Mindent megteszek annak érdekében, hogy az elnök eh, ezt a vállalt kötelezettséget be tudja tartani. Nagyon örülök az eddig elvégzett munkának, és örülök a biztosasszony által elmondottaknak, rendkívül inspiráló beszédet mondott. Én Madurell és Carvalho asszony szavaihoz csatlakoznék, és ez azt is mutatja, hogy noha más frakcióban ülünk, egy csomó dologban egyetértünk szükség van egy közös európai nézőpontra, amikor egy ilyen közös projektről gondol, beszélünk, akkor vagy egy európai projektről beszélünk, abban több országból vesznek részt kutatók, cégek, és ez európai támogatást élvez. A páneurópai projektek kialakulása az egy nagyon fontos lépés, és el kell gondolkozni azon, hogy ezt hogyan tudjuk továbbfejleszteni. Picit pontosítanék egy kérdést, vagy csatlakoznék egy kérdéshez, amely itt már elhangzott elhangzott. A, arról van szó, hogy a, az érdekeltek milyen mértékben tudják befolyásolni a dolgokat a EU szinten, illetve a pénzügyi rendszerek vonatkozásában. Ezt a vitát nem lehet megspórolni, vagy ezt a beszélgetést az érdekeltekkel nem lehet megspórolni. EU-s szinten ezt önmagunkban nem tudjuk megcsinálni, nemzeti társfinanszírozásra van szükség, harmonizált szabályok szükségesek. Ez egy nagy kihívás, páneurópai dimenziót kell biztosítani. És amennyire lehet, nekünk is lehető legkonkrétabbá kell tenni ezeket a dolgokat. Kérdés. Van-e akarat a tagállamok részéről arra, hogy egy igazi páneurópai dimenziót adjanak ennek a munkának? mert ez megváltoztatná a hangsúlyokat, a szabályokat, és adott esetben ahhoz is hozzájárulna, hogy nemzeti szintről plusz finanszírozás, az összes tagállam részéről plusz finanszírozás érkezzen. Köszönöm, Johansson úr. Éler úr kap két percre szót. Um, Mr. Commissioner, good to have you here. Um, I would like to take the opportunity a little bit like... Köszönöm. Uh, szabad asszociációkkal haladnék én is előre. E, láttuk e, a tárgyalási e, kereteket. Aztán tudunk arról is, hogy a kohézióhoz nem nyúlunk a pénzügyi keretben, sem pedig az agrár témákhoz és ehhez képest két nagy tagállam pénzügyminisztere azt mondta, hogy amennyiben nem nyúlunk a kohézióhoz és az agrár témákhoz, akkor a, támog, a Horizont 2020-at kell visszacsípni, és elhangzott egy 20 milliárdos összeg is. Nem tudom, hogy ön ehhez mit szól, ez egy ilyen bluff póker bizonyos szempontból, tehát senki nem akar, mindenki azt állítja, hogy eh, nem tárgyalunk még tartalmi kérdésekről, de ezek eléggé lényegi eh, költségvetésbeli megszorítások, amik itt elhangzottak. Gutierrez asszony. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött közénk. Ez a program igen, nehezen kapcsolódik az innovációs célkitűzéseinkhez. Vannak problémák a rendszerben. Én kaptam egy telefonhívást egyszer egy cégtől, amely valamivel több mint egy millió eurót nyert egy EU-s pályázaton, Dublini bázisú cégről van szó, és Aztán e, egy cég a konzorciumból kiesett, nem tudták helyettesíteni, ez pedig az egész e, projektet e, áthúzta. Nem kellene-e a koordinálás során figyelembe venni ezeket a problémákat, amikor, amikor egy ilyen projektet összeállítanak? másik felvetésem nem tudom, hogy ezen gondolkoztak-e, de e, a piac gyakran e, nem akar csapatokban dolgozni, e, hanem egyedileg egyes, egyes cégek egyedül akarnak innovációt elkészíteni, végigvinni. Nem tudom, hogy ragaszkodnia kell ezekhez a csoportos munkákhoz. Ezért is fontos, hogy borzási szabályok alkalmazásával is problémák lehetnek, mert egy cég valószínűleg azt fogja mondani, hogy egy kis csapattal akar együttműködni, mert az a leghatékonyabb. Köszönöm ezt a fegyelmezett hozzászólást, és most átadom biztos asszonynak a szót, hogy válaszoljon. Remélem, elnök úr, hogy én is ugye, ilyen fegyelmezett tudok lenni. Őszinte köszönetemet szeretném tolmácsolni Madurel Carvalho, Berlinger, Johansson, Éler és Gutierrez Cortines képviselőknek. Köszönöm szépen az észrevételeiket. Hogyha rengeteg időt és erőfeszítést szentelnek egy javaslat összeállítására, és aztán a parlamentbe elhozva a javaslatot spontán támogatást hall az ember, az nagyon bátorító. És az EKT nem új dolog, mert ilyen vagy olyan formában 11 éve dolgoznak már rajta, követték az előre haladását, helyenként jól haladt, helyenként kevésbé, és végül is az a fontos, hogy kialakuljon egy optimális belső tudáspiac, ami még működik, és mindenki a működőképes LKT fogalmat hangsúlyozta. Mi is ezt szeretnénk. Valaki említette, hogy vajon minden tagállam támogatja-e a kezdeményezést. Ahogy elhangzott a bevezetőben, ezt két európai tanácsülésen igényként jeleztük, tehát a 27 tagállam állam és kormányfői mind támogatták és sürgették, hogy legyen végre LKT. Tehát egyértelmű, hogy a legfelső politikai támogatás rendelkezésünkre áll a 27-ek körében, és ez valóban nagyon fontos. A pán-európai együttműködés szintén igen fontos. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Kutatási Tanács bővülése hogyan történjék, mert erre utaltak korábban, illetve a struktúrás alapokkal való kapcsolat megteremtése szintén fontos és érdekes. Hogyha megnézzük a helyzetképet, akkor számos tagállam fontolgatja körültekintően, hogy a finanszírozó ügynökségek, amelyek kutatást finanszíroznak, esetleg az ERC-n keresztül pályázati pénzeket nyert tagállami kutató intézmények finanszírozását nemzeti szintre tehetnék át. És ez lenne a jó alap az előrelépéshez. És ezt kellene támogatni, megvalósítani. Többen is elmondták, az ERC, a kutatási tanács, a kiválóság mint a mintaképévé vált, nem csak európai, hanem világméretekben. Tehát a struktúrális alapok felhasználására kellene őket bíztatni, ösztönözni. És a kohéziós országok esetében a strukturális alapok finanszíroznak kutatást, tehát az európai kutatási térség szempontjából jelentős előrelépés, hogy mostantól a strukturális alapok forrásait el lehet osztani különböző tagállamok között, hogy együtt tudjanak működni. Kárvájó asszony utat az ibériai helyzetre, ugyanez érvényes a skandináv, illetve egyéb olyan európai térségek helyzetére, ahol több ország a struktúrális alapokat összedobva, együttműködve szinergiákat tud kialakítani, és erre van szükség. Számos képviselő említette, hogy lelkesen támogatják a törekvéseinket. Látjuk, hogy 11 év alatt mit értünk el. És számomra is egy döntést jelentett ez, amikor a szolgálatokkal leültem és megvitattuk, hogy az Európai Tanács kérésére hogyan reagáljunk. Nagyon szoros volt a határidő, két alternatívánk volt, jogalkotási vagy nem jogalkotási. Valamennyien politikusok vagyunk, tehát tudjuk, hogy milyen hosszú a jogalkotási eljárás. Tehát nagyon határozottan úgy éreztem, hogy az Európai Tanács egy működőképes európai kutatási térséget szeretne minél előbb azonnal meg kell felelnünk az eljárás, illetve ennek az elvárásnak. És a bevezetőmben említettem, hogy akkor, amikor összegyűjtöttük az ezzel kapcsolatos információkat, a következő évek során lesz majd erre lehetőség, akkor egy esetleges utódom úgy dönthet, hogy jogalkotási kezdeményezéssel áll elő, és nyilván egy ilyen helyzetben az Európai Parlament központi szerepet játszik, majd be fogjuk vonni ebbe. Nagyon örülök ennek a támogatásnak az eddig elvégzett munka mellett, és a hozzászólásokban megnyilatkozó támogatást, egyetértést nagyra értékelem, tehát valamennyi frakció aktívan támogatja a javaslatokat, és ezt hálásan köszönöm. Berlinger úr nagyon helyesen említette, hogy van egyrészt Európa, másrészt az Egyesült Államok, és felzárkóznak a keleti országok is. Komoly kihívást jelent ez sokak számára fenyegetés én jobban szeretem kihívásnak nevezni, és meg kell neki felelnünk. A Horizont 2020, az egyszerűsítés, az intézkedések, a három pillér, ezek mind különböző átalakulás kezelési módozatok. És az LKT a következő logikus lépés számomra úgy tűnik. Az egyik a másikat támogatja, a Horizont 2020 lehetővé teszi az intézkedések megvalósulását a működőképes kutatási térség kialakítását. És ez központi téma a Horizont 2020-ban, illetve a fejlesztés központi téma az LKT kialakításában. Tudom, hogy kollégám, a Dán miniszter úr, Ösztergár úr már türelmetlenül várja a hozzászólás lehetőségét hallhattunk itt egy kis biológiai kitekintést is, hogy szürke az egér, szürke az elefánt is, akkor egyik helyet beszélhetünk a másikról, és van egy nagy elefánt itt a teremben, ez a költségvetés, és a több éves pénzügyi keret kialakítása, ezt kezelni kell. Még olyan országokban is, ahol óriási sikert értek el magukban dolgozva, illetve nemzeti szinten finanszírozás mellett a kutatásfejlesztés terén. Nos, a több éves pénzügyi keret csökkentését pont ezek az országok eh, kérik. Tehát a 80 milliárdos javaslatot én nem tekintem elfogadottnak a tanácsban. Nagy harc lesz ennek érdekében. Egyesek azt mondják, hogy a kutatás, illetve az innováció terén nem vagyunk világbajnokok, és nem jól lobbiznak a szakemberek ennek érdekében. Én úgy látom, hogy ennek az ügynek az élharcos az Európai Parlament. Az első naptól kezdve az EP képviselők következetesen elmondták a plenárison, hogy 80 milliárd egyszerűen nem elég kutatásra és innovációra. Tehát óriási szerepet vihet az Európai Parlament, és remélem, hogy közös részvételünk eredményes lesz majd végül diadalmaskodunk, és nem szabad alábecsülni természetesen a feladat nagyságát, súlyát. Köszönöm, elnök. Biztos asszony mindig ambiciózus célokat fogalmaz meg, és nagyon őszintén fogalmaz. Köszönöm szépen, ez a munkánk szempontjából rendkívül jó kezdet, és hűséges partnerként számíthat az Európai Parlamentre, illetve a szakbizottságunkra. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljött a szakbizottság ülésre ma, és sok sikert kívánok a további munkához. So, the last item. Következik tehát az utolsó mai napi rendi pontunk, a kutatási terület ismertetése a soros elnökség képviseletében Ösztergór miniszter úr részéről, akit szeretettel köszöntök. Jó barátja, együttműködő partnere volt a soros elnökség során az Európai Parlamentnek. Azt hiszem, ezt el kellett mondanom a szakbizottságunk nevében. Ösztergór úr, átadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm kedves bevezető szavait, és nagy örömmel veszek részt az önök ülésén, hogy beszámoljak a Dán elnökségi eredményekről a kutatás innováció terén. A Dán soros elnökség alatt a tanács számos központi jogalkotási kedvezménnyel foglalkozott, kezdeményezéssel foglalkozott, a Horizont 2020-as program, illetve a stratégiai EIT és Euratom kezdeményezésekkel. Számos elnökségi konferencián, illetve találkozón vitattunk meg lényeges kérdéseket, elsősorban a, a Horizont 2020 összefüggésében. Tehát engedjék meg, hogy a Horizont 2020-szal kezdjem az ismertetőmet. Meg kell mondanom, hogy nagy örömömre szolgált az ITRESZAK bizottsággal való együttműködés az eddigiekben. Rendkívül nyílt és konstruktív volt ez az együttműködés. Különösen örülök, hogy az informális eh, szemináriumot a Horizont 2020 keretében május 8-án lehetővé tette az ITRE. Szatori elnök asszonynak szeretnék köszönetet mondani, hogy a szoros időtemezés mellett is időt szakítottak erre. A Horizont 2020 célja, hogy Európa sikeresebb legyen a társadalmi kihívások kezelésével a kutatás innováció terén. A tudományos kiválóságot kell erősítenünk, és megfelelő környezetet kell ahhoz teremtenünk, hogy piaci sikereket érhessenek el kutatóink. Biztos vagyok benne, hogy egyetértünk abban is, hogy a társadalommal folytatott párbeszéd az interdisziplinás megközelítés szolgálja a kihívásoknak való megfelelést. Ahogy említettem, még januárban a Dán elnökség programját ismertetve, általános megközelítésünk középpontjában a Horizont 2020 állt, és május 31-én a versenyképességi tanácson számoltunk be az eddigi folyamatról, és széles és mélyreható egyeztetés eredményeképpen örülök neki, hogy a múlt havi versenyképességi tanács megtárgyalta az ügyet, és kiegyensúlyozott kompromisszumra jutott. A tudományos kiválóság az első pillér, a kutatási tanács a kiválóság talajára helyezkedett, a kutatók mobilitását hangsúlyozta, és az első osztályú kutatási infrastruktúra kialakítását emelte ki. Aztán az iparágbeli vezetőszerep, mint második pillér terén arról beszéltünk, hogy meg kell fordítani a trendet, hogy az iparág szereplői egyre inkább kivonulnak a kutatásból, fejlesztésből, ehelyett az alaptechnológiák fejlesztésében részt kell, hogy vegyenek, és katalizálniuk kell az új termékek, szolgáltatások létrejöttét, ezek kereskedelmi hasznosítását. A tanács egyetért azzal, hogy a KKV-k részvétele ambiciózusabb keretek között kell, hogy megvalósuljon, és megemeltük a célkitűzést a kompromisszus javaslatban 20%-ra. Általános benyomásunk a harmadik pillér tekintetében, a társadalmi kihívásokat illetően, az, hogy helyesen azonosítottuk be a kihívásokat. És egy korai szakaszban kijelentettük, hogy a hatos befogadó, biztonságos és hatékony társadalmi kihívást alaposan értékelni kell, és nem szabad felhigítani a különböző kitűzött célokat horizontális szempontok érvényesülnek, bővíteni kell a részvételt a finanszírozási programok keretei között, a kohéziós alapokat emeltük ki. A tanács két strukturális módosítót terjesztett elő a bizottság eredeti javaslatához képest. Először is világosabban aláhúzza a horizontális átfogó kérdéseket a Horizont 2020 keretében, és ez egy javaslat csomag formájában jelenik meg. A társadalmi kihívások, mint hatodik kihívás, befogadó, innovációs és fejlesztő társadalom valósítandó meg, európai polgárainknak biztonságot és hatékonyságot teremtve. A kutatók pályafutását új rendelkezésekkel segítjük a Horizont 2020 megvalósítása során. A részvételi szabályok mellett, illetve a nyilvánosság szabályai mellett úgy ítéljük meg, hogy jelentős előrelépés történt az egyszerűsítésben. A Horizont 2020 egységes szabályokat alkotott a program valamennyi része számára, illetve egységes finanszírozási arányt dolgoztunk ki. Ez jelentős lépés, amelyet előre tettünk. És a ciprusi elnökség az eddig előterjesztett módosításokkal kapcsolatos további munkát fogja majd össze, és a program konkrét részleteiben törekszik előrelépésre. A többi ügyre fordítva a figyelmünket, a stratégiai innovációs menetrendet szeretném említeni az Európai Technológiai Intézet munkája kapcsán. Egy előrehaladási jelentés keretében úgy gondoljuk, hogy ősszel folytatjuk majd a helyzetkép elemzését, és az EIT a tudás háromszögének mind három sarkát, illetve pillérét hatékonyan összefoghatja majd a titeknek. Az új köre, a Horizont 2020 keretei között valósulhat meg a több éves pénzügyi programban. És az új titek további vizsgálatokat igényelnek majd több szakterületen Várom a további együttműködést annak érdekében, hogy a stratégiai innovációs kezdeményezések megvalósulhassanak. Február elején Kopenhágában miniszteri szintű találkozón vitatták meg a miniszterek és az érintettek a Horizont 2020 részleteit. Eredményes volt a párbeszéd a tudomány és az üzleti élet képviselőivel. Emellett ez az informális csúcs arra is kitért, hogy szélesebb részvételre van szükség. Hán biztos részvételével a kohéziós területtel is felvázoltuk az összefüggéseket. Az ITRE szinten képviseltette magát, és márciusban egy érintettek számára szervezett konferenciát tartott a kiválóság fogalmáról, és hogy hogy tudjuk ezt elősegíteni. Emellett az kiválóság újraértékelése címmel mi is rendeztünk egy konferenciát, és a kiválósággal kapcsolatos közlemény pedig arról szól, hogy a tudományos és kutató szakemberek, intézmények, az innovációs szakemberek nemzet és európai szinten hogy működhetnek együtt. Fontos a párbeszédünk a kutatók, illetve a társadalom vonatkozásában, és egy konferenciát is szerveztünk a tudomány párbeszéde címmel, és ott a döntéshozókat, illetve a tudósokat hívtuk össze eszmecserére. Az egyik fontos megállapítása volt a konferenciának, hogy a kutatás innováció lehetőségeit a Horizont 2020 keretei között messze menően ki kell aknázni. A társadalom és a tudomány a parlamenti ebédidő alatt tartott találkozón is fontos téma volt, és eszmecserét tartottunk. Az EIT Kopenhágában jövő héten szintén konferenciát szervez az eddigi eredményekről. Azzal zárnám, hölgyeim és uraim, hogy nagy örömömre szolgált az Önök szakbizottságával folytatott együttműködés, és szeretnék minden parlamenti képviselőnek köszönetet mondani, nem csak azoknak, akik részt vettek az elnökségi konferenciáinkon, hanem mindazok, akik a különböző rendezvények és a munka során kult szerepet vittek. A Horizont 2020 program paradigmaváltást jelent, amely az alapkutatástól, az alkalmazott kutatáson át a kockázati tőkebefektetésekig mindent magában foglal, és átfogó, kollaboratív, tudományos kutatások indulhatnak ennek keretében világméretekben. Együttműködésünk eredményeképp eredmények jelentkezhetnek majd, és a hetes keretprogram célkitűzéseit a Horizont 2020 keretében valósíthatjuk meg, meg a továbbiakban. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you, Minister. I have three on... Köszönöm szépen. Hárman jelentkeztek hozzászólásra. Éler, Madurel és Johansen, valamint Thomson és Carvalho képviselők. Azt hiszem, hogy ez beleférhet 15 percbe. Éler úr, tessék. Nos, kérdés előtt szeretném még elmondani, hogy a szakbizottság nagyra értékeli az ön részvételét és a Dán elnökség hozzájárulását ebben az ügyben, és az év elején még nem tűnt ez egy nagyon gyors folyamatnak, de ön sikerrel felgyorsította. És ebben a barátságos légkörben szeretnék utalni röviden arra az elképzelésre, hogy bár nagy mértékben támogatjuk az elképzelést, hogy a társadalmi kihívásokat a biztonságot kutatás, valamint a társadalom tudományok területére osszuk fel. Szeretném önt tájékoztatni, hogy hivatalosan nem születhet még kompromisszum a bizottság és a tanács között, hiszen nincsen tárgyalási alap az önök és a bizottság között. Tehát alapvetően a bizottsági javaslat nem irányoz elő ilyen felosztást, és Kárvájó asszony javaslata szintén nem. Úgyhogy ezt a kompromisszumot egyelőre még nincs minek alapján megkötni, hogy szerettem volna, ha ezt tisztán látjuk. És egy elvi kérdés, közvetettem vagy közvetlenül a Horizont 2020 bizottsági javaslatára utalt, és az egyértelműség kedvéért a tagállamok döntöttek úgy, hogy a K plusz F költségvetést megemelik a nemzeti versenyképesség összefüggésében, tehát, illetve érdekében 1%-ról 3%-ra, és 2000-től 2010-ig, 10 év alatt 1,8%-ról 2%-ra sikerült növelnünk, de a bizottsági költségvetési javaslat azt jelenti, hogy 3%-ra nem lehet emelni, csak a tanácson keresztül, és a Dán elnökség 80 milliárdos javaslatával a 3%-ot soha, de soha nem fogjuk elérni, pedig erről a tanács hozott döntést. Madurell asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a miniszter úrnak továbbá a Dán elnökség egészének az eddigi nagyon fontos elvégzett munkához. És tudjuk, hogy a Horizont 2020-szal összefüggésben elvégzett fél éves elnökségi munka intenzív eredményekkel járt, és ez az első megállapodás, úgy gondolom, hogy tanácsi megállapodásról beszélhetünk, amelyre ön is utalt, és értelmezésemben. Ez bizony a Dán soros elnökség ügyes vezető szerepét dicséri. Az Európai Parlament is természetesen kemény munkát végzett ebben az ügyben, és az első olvasatig szeretnénk évvégéig eljutni a tanácssal való egyeztetések eredményeképpen. Bár akkor már nem önök adják a soros elnökséget, a tanács tagjaként továbbra is részt vesznek ebben, tehát kérem, hogy támogassák ezt hogy az új keretprogram, a Horizont 2020-as keretprogram megfelelő finanszírozást kapjon. Éler úrhoz csatlakozva, én is elmondanám, hogy a 2020-as stratégia végrehajtása érdekében a kutatást, fejlesztést erősíteni kell európai méretekben, illetve az innovációt, és ehhez pedig a Horizont 2020 költségvetését meg kell növelni a tanácsi javaslaton túlmenően. Tehát ehhez kérem az önök támogatását. És Gogan Quinn asszonya együtt vett most itt részt az ülésünkön és szeretném megemlíteni, hogy miről beszéltünk a biztos asszonynal. Ő bemutatta az elképzeléseket az európai kutatási térség valós kialakítása érdekében, és az a cél, hogy egy erős kutatási környezetet, hátteret tudjunk kialakítani. Ehhez kell a Horizont 2020, de valódi, működőképes európai kutatási térségre is szükség van ez a tagállamoknak nagyon fontos szerepük van ebben, hiszen nekik kell a szükséges reformokat véghez vinni a nemzeti kutatás és innovációs rendszerekben. Azért, hogy igazán európai térségről beszélhessünk. Beszéltünk közös kutatói pályafutások elősegítéséről, illetve a különböző státuszok megpályáztatásáról, társadalmi párbeszédről és egyéb közös kezdeményezésekről. Ezeken az önök elnöksége is dolgozott, és kiváló munkát végzett, tehát gratulálok ehhez. Kérem a támogatásukat kormányzati szinten a továbbiakban a kezdeményezés mellett, és nagyon szívesen megismerném az ön nézeteit ebben az ügyben. Nagy örömmel dolgoztunk együtt önökkel, önnel, és bízom abban, hogy együttműködésünk sikert ér majd el. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm. És szeretném megköszönni a Dán elnökségnek is. Én tagja voltam annak a de- delegációnak, amely járt önöknél az önök elnöksége előtt, és megosztottam önökkel az elvárásainkat, amelyeknek nagyjából meg is feleltek, és jó volt az együttműködés a szakbizottság, valamint az elnökség között. Van néhány megjegyzésem, először is a Horizont 2020-as programmal kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy önnek mi a véleménye mert egy, egyes tagállamok tettek bizonyos nyilatkozatokat ebben az ügyben. Önök a kutatásra koncentráltak, de a Horizon 2020 az nem csak kutatás, hanem innováció és piacra juttatási program is, termékfejlesztő program. Én azt gondolom, hogy ha az innovációra és a piaci aspektusokra koncentrálnánk, akkor egy inkluzívabb programot sikerülne kialakítani. Azt gondolom, hogy ez egybevág azzal, a, amit 12 tagállam is kifejezett. Vannak bizonyos kétségeim, ami a társadalomtudományokat és a bölcsésztudományokat illeti. Ezek nem kapnak megfelelő hangsúlyt. Nem tudom, hogy ezt a változást tudom-e támogatni, de érdekelne az ön véleménye ezzel kapcsolatban. Ami az EIT-t illeti, illetve a titeket, azt gondolom, hogy a raportőrök itt kezdetektől fogva egy szélesebb megközelítésben gondolkoznak. Tudom, hogy erről volt szó a tanácsban is, de érdekelne, hogy mit gondol erről, mert ezeket a tevékenységeket most kellene elindítanunk. Különösen, amikor a hat terület közötti versengésről van szó, felmerültek olyan kérdések is, hogy a hat bevezetendő terület közül miért indulnak egyesek hamarabb, mint mások. Ahogy Madurell asszony mondta, ön hamarosan egyszerű tanácstaggá válik, miután az elnöki hivatalt megszűnik viselni. Svédország, mint tagállam számára fontos az, hogy a kutatás területén továbbra is legyen leadership Jó lenne, hogyha nem csak elfogadnánk a bizottsági javaslatokat, hanem tovább is fejlesztenénk, mert Európának innovációra van szüksége. Köszönöm. Csak 7 percig van már tolmácsolás. Breta Tomzon kap szót. Köszönöm. Remélem, hogy ön is úgy gondolja, hogy nagyszerű együttműködés volt ez a fél év a bizottság és az elnökség között. Nyilvánvalóan, hogyha az Európai Unió versenyképes akar lenni, akkor a kutatásnak nagyobb szerepet kell biztosítani, és ez meg kell győzni az adófizetőket is, hogy áldozzanak többet a kutatásra. és önök ezt nagyon kiemelték a főcímekben is, eh, Science and Dialogue. Én eh, éppen ma délelőtt eh, Kopenhágán egy egyetemi konferencián vettem részt az etika és a tudomány viszonyáról, de valóban a tudomány és a párbeszéd kérdésköréről is el kell beszélnünk, mert el kell kezdeni beszélnünk, mert a tudomány az nem működhet az elefántcsontoronyban elszigetelten, ahogy azt tette a múltban, hanem párbeszédet kell folytatni a társadalommal. És annak is örülök, hogy a tanácsban döntés született arról, hogy a rendelkezésre álló pénzek 20%-át a KKV-k között osztanák szét. Gratulálok tehát a munkájukhoz, és nem teljesen értem, hogy mi történt a társadalomtudományok, illetve bölcsészudományok kérdésében, talán ezt megvilágíthatná egy kicsit. Nos, én is, Carol asszony, én is gratulálok a Dán elnökségnek a munkájához, és köszönöm a jó együttműködést. Én egy csomó eseményen részt vettem, amelyet önök szerveztek a legtöbb kérdésben alapvetően egyetértünk, strukturális alapokkal való szinergia, az ipar részvétele, az egyszerűsítés témáiban. Köszönöm még egyszer, és gratulálok. Na, miniszter úr, mindenki nagyon kedves ma önnel. Dániában bizonyára nem így van. Három és fél percet kap, ha dánul beszél, ha angolul beszél, akkor egy kicsit többet. In English, then. Um, yes, thank you very much for... Uh, akkor angolul mondom. Köszönöm uh, a uh, hozzászólásokat és a kedves szavakat. Nagy élmény volt ezzel a szakbizottsággal együttműködni, és a biztos asszonyjal is ugyanaz a küldetésünk, noha tudjuk, hogy az ellentéteket kompromisszumokkal tudják feloldani az intézmények egymás között, de a, az az alapvető érzés volt bennem végig a munka során, hogy jó irányba haladnak a dolgok, biztos vagyok abban, hogy a szakbizottság is konstruktívan áll majd ezekhez a dolgokhoz a jövőben is. Éler úrnak is teljesen igaza van, valóban eh, tagállamok közötti kompromisszumról van szó az ön által említett eh, témában. Eh, nehezen jött létre, de mégis kompromisszumról van szó. És hát nyilván majd a utolsó, a végső kompromisszumot pedig az intézményeknek egymással kell megkötniük. Önök közül többen említették a költségvetési kérdéseket többféle szemszögből, nincs még július elsője, tehát mi még elnökséget játszunk, és mindenkinek az érdekeit megpróbáljuk összeegyeztetni és figyelembe venni, ugyanakkor talán nem okozok meglepetést azzal, Eh, hogy azt mondom, hogy Dánia, mint egy olyan ország, amely több mint 3%-ot költ kutatásra, eh, támogatja ezeket a kutatási célkitűzéseket, és eh, a költségvetési vitában arra az oldalra fogunk állni, ahol szerintünk a növekedés és a munkahelyteremtés a legvalószínűbbnek látszik, és ez mindenképpen ide mindenképpen ide tartoznak a kutatás és innováció témái is. Nos, a főcíme a Dán elnökségnek az volt, hogy működésbe akarjuk hozni Európát, versenyképesebbé akarjuk tenni a gazdaságot, illetve munkahelyeket akarunk teremteni. Ez természetesen kapcsolódik a kutatáshoz és az innovációhoz is, amihez viszont megfelelő pénzügyi támogatásra van szükség. Madurel asszony is beszélt erről. és összességében azt mondom, hogy elég határozott meggyőződés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy miről is kell, hogy szóljon az Európai Kutatási Térség. Az Európai Bizottság felmérte a tagállamok igényeit, és kiderült, hogy támogatják ezt a tagállamok. A kérdés most már csak az, hogy hogyan kell akkor ezt megvalósítani. Ez pedig annak a függvénye, hogy nemzeti szinten milyen eredményeket sikerül elérni, a saját pályázatainkat is nyitottabbá kell tenni más tagállamok felé, és összességében is nyitottabbá kell válnunk úgy általában is. Ez megint csak hozzájárul majd a, egy igazi európai kutatási térség kialakulásához. több együttműködésre van szükség a kutatási infrastruktúrák területén is, akkor fog majd fellendülni a kutatás, hogyha tényleg olyan intézmények állnak rendelkezésre, amiért nagy távolságot is hajlandóak megtenni a kutatók, hogy ott kutathassanak. Ami Jánszon úr kérdését illeti a részvétel kiszélesítésére vonatkozóan, Itt elsősorban a kohéziós politikával való összefüggésekről van szó. Én nagyon örülök annak, hogy az első tanácsi ülésen, ahol mi utaltunk arra, hogy a kohéziós alapokban vannak olyan célkitűzések, amelyek kapcsolódnak a kutatáshoz és az innovációhoz, és ezeket megragadva lehet a részvételt kiteljesíteni, illetve a kiválóságot terjeszteni. E, önnek azonban igaza van abban, amikor azt mondja, hogy a KKV-k nagyobb részvétele is e, oda tartozik a részvétel kiszélesítése témakörhöz. Amikor ez a hosszú vita zajlott, mi egy 15A cikket e, javasoltunk a jogszabályba, amely a kutatói mobilitásról szól a hat kihívás, illetve azoknak az elhatárolása, Thomson asszony kérdésére is válaszolva. Nos, ez onnan jött, hogy bizonyos aggodalmakat fejtettek ki a tagállamok, illetve a tudományos élet egyes képviselői is és az volt az aggodalom, hogy a jelenlegi felállásban kimaradhatnak a társadalomtudományok és a bölcsésztudományok. Itt továbbra is kihívás alapú megközelítést alkalmazunk, tehát ezt nem adjuk fel, de helyet akarunk teremteni a társadalomtudományoknak is, a az Inclusive Society és Security témákban. Eh, ami megint csak kapcsolódik a horizontális eh, kérdésekhez, az interdisziplinaritáshoz, hogyha a globális kihívásokra válaszolni akarunk, az megint csak egy több tudományterületet érintő kérdés, és ezért eh, itt a horizontális témák között vannak olyan témák, mint például a nemek közti egyenlőség, ami az EIP-t és a kiteke, az EIT-t és a, a, a, kiteket, a titeket illeti. Ott megint voltak komoly viták, eltérőek az álláspontok, de ezek mind visszavezethetők a költségvetésre. És mivel nem tudjuk mi a költségvetés, innentől kezdve csak elméleti vitákat folytathatunk, tehát erre majd később visszatérünk. Ami a Science and Dialogot illeti, a, a, a tudomány és párbeszéd témáját, ez fontos kérdés. Örülök annak, hogy ezt sikerült az elnökségünk alatt napirendre tűzni én úgy gondolom, hogy eh, most az történik, hogy eh, a globális eh, kihívások a kutatási program egyik pillérébe kerülnek. Ez nem valósulhat meg anélkül, hogy a tudomány párbeszédet folytasson a vállalatokkal, a polgárokkal, a politikával, mert ha tudósok bármilyen eredményeket is érnek el a laboratóriumban, nem fognak tudni társadalmi változást elérni akkor, hogyha a közvélemény nem fogadja el az eredményeiket, és hogyha a politikusok nem teszik azokat magukévá. Tehát a globális problémák és kihívások megoldásához kell, hogy legyen párbeszéd a tudomány és a társadalom között. Köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget Elnézést. Elnézést, Carvalho asszony. Mindig is méltányoltuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket ön tett. Mindig számíthattunk az önök munkájára, az ön munkájára, az Európai Parlament hangja megnyugtató volt, és mindig nagyon kedvesen ön is részt vett az elnökség eseményeiben, aminek örülünk. Uh, Végezetül. Remélem, hogy folytatódik az együttműködés a tanács és a parlament között, azon belül pedig a szakbizottság és a tanács között, és akkor egy erőteljes Horizont 2020-as program veheti át a hetes keretprogram helyét. Köszönöm, eh, miniszter úr, Ősztergór miniszter úr. Biztos vagyok benne, hogy az egész szakbizottság nevében beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy nagy öröm volt önnel együttműködni az elmúlt hat hónapban. Köszönöm. Az utolsó előtti eh, megjegyzésem, hogy Guy Warren eh, nyolc év után elhagyja a titkárságunkat, biztos vagyok abban, hogy Guy-t sokan ismerik önök közül, és különösen a kutatási területen dolgozó kollégák dolgozhattak vele együtt, 8 éve immár. Megköszönjük a munkáját, és minden jót kívánunk a további karrierjéhez. And then there's only one final announcement. The next és akkor a utolsó megjegyzés bejelenteni való következik. Július 11-én lesz az következő ülés reggel 9 órakor. Köszönöm, és szép estét mindenkinek!